Kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, összegyűlt eh, nyilvánosság. Szeretném Önöket üdvözölni, megnyitom ezt a mai ülést. Egy kicsit megváltoztattuk a napi rend eh, lefolyását. Az információs rendszerek elleni támadások és a tanácsi határozat hatályon kívül helyezése. Krisztián Éla a jelentés készítő. Vele kezdjük meg ezt a az ülést. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az Európai Gazdasági Szövetségek, Európai Gazdasági Szövetségek Szövetsége foglalkozik azzal, hogy hogyan hat az európai gazdasági rendszerre a különböző cybertámadások hogyan hatnak a gazdasági rendszerre. Az amerikaiak kiadtak egy jelentést, amelyben megadták az első adatokat, ebben nincsen benne Európa, és abból indulnak ki, hogy Amerikában az elmúlt évben a kibertámadások által, illetve a szemtőgépes bűnözés miatt 40 milliárd eh, dolláros kár érte az amerikai gazdaságot. Ez eh, kihat, ezáltal egy igazi igazság dimenziót kapott ez a bűnözési forma, és ezért úgy véljük, hogy itt ebben a szakbizottságban is jó, hogyha egy véleményt adunk erről. A Libes szakbizottság az illetékes szakbizottság. Röviden szeretném felvázolni az eddig történteket. Az Európai Unió már 2004-ben a Hágai programban, majd 2009-ben a Stockholmi programban, 2010-ben pedig a digitális agendában foglalkozott a számítógépes bűnözéssel, illetve a számítógépes biztonsággal, azonban nincsen egy közös jogi keret ehhez. Minden tagállamban vannak különböző módon kialakított jogi eszközök, vannak olyan tagállamok, ahol a szemtőképes bűnözés, vagy ez a fajta bűncselekmény egyáltalán nem ö, büntetendő, és egyáltalán nincsenek jogi eszközök arra, hogy leküzdjék a szemtőképes bűnözést. Tehát számos jogi hézag van, amely ahhoz vezet, hogy ezen tagállamokban előfordulhatnak támadások, és a különböző definíciója az adatvédelemnek, illetve ez ennek a hiányzó definíció, hogy mi is a számítógépes bűnözés, ezek problémákhoz vezethet, vezetnek, amelyek miatt a tagállamokban a, a vállalatok, vagy akár a hatóságok is érintettek lehetnek a számítógépes bűncselekmény miatt. Az internet nem ismeri a határokat, és ezért nagyon fontos, hogy milyen illetékességi körre rendelkezünk itt, és pontosan ezért az Európai Bizottság hozta meg kiegészítésként a jogszabálytervezetet. Ez kiegészítése a 2005-ös tanácsi határozatnak. Úgy gondolom, hogy akik foglalkoztak már ezzel a szöveggel, ők tudják, hogy alapvetően a legtöbb pont nem vitatott. Itt arról van szó, hogy ezzel a kerethatározattal az egyes tagállamok előírásait egymáshoz igazítjuk például az igazságügyi eljárások során, vagy a rendőri eljárások során, és a kerethatározatban konkrét bűncselekményeket is lefektetnek, ezen kívül beszélnek a jogellenes rendszer behatalásról, ezen kívül a jogi személyek kezeskedésről is beszélnek. Én csak azért említem meg, mert ez azt jelenti, hogy nem minden tagállamban foglalkoznak ezzel a témával, és ezért volt szükség arra, hogy egy irányelvet hozzanak létre ebben a témában. A kerethatározat végrehajtásáról szóló jelentés kapcsán sikerült a tagállamokban nagy előlépést elérni, de vannak olyan tagállamok, ahol még mindig jogi hézagok tapasztalhatóak, vagy kis egérutak vannak. Viszonylag korán már kapcsolatba léptem Holmeyer kollégámmal a Libes szakbizottságban, ő ott a jelentéskészítő. A probléma az az, hogy annyira széles körű ez a téma, és annyira problematikus, hogy a frakciókon átnyúló együttműködés az jól működik. A tanács elnöksége még szeretné a jelenlegi elnökség alatt lezárni a dossziét, azonban úgy gondoljuk, hogy először egy meghallgatást kellene tartanunk, először is az érintetteket kellene meghallgatnunk, és jelenleg még nem igazán egyértelmű az, hogy hogyan fogjuk majd ütemezni a munkát, vagy hogyan fogják ütemezni a munkát a Libében. A véleményben is szeretnék majd tükrözni azt, ami történik a Libében. Tehát jelenleg kicsit nehéz megmondani azt, hogy mi is a a lefolyása majd ennek a témának. Néhány pontot felsoroltam, amely az ITRE szempontjából fontos lenne, mint például itt egy jogi szövegről van szó, szó és ez az illetékesség körébe tartozik a libének, de fontos elmondani azt, hogy azok a jelzések, amit a gazdaságból kaptunk, az arra mutatnak, hogy sürgősen szükség van harmonizációra a bűncselekmények szankcionálása során, és a tagállami intézkedéseket is harmonizálni kell, hogy elkerüljük a jogi hézakokat, például az LTS e re is volt egy ilyen támadás az európai kibocsátás kereskedelmi rendszerre, és a teljes platform összeomlott két héttel ezelőtt. Tehát ez nagyon fontos, ez a téma, és láthatjuk, hogy mennyire problematikus is, és már megvan az első elemzése ennek a támadásnak, és különböző backdoorokat alkalmaztak a tagállamokban, ezek Tehát ez egyfajta számítógépes támadás volt az LTS ellen, és megpróbáltak ott támadni, ahol ez könnyű volt, és 14 napig nem is működött egyáltalán az LTS platformja. Tehát sikeresen elloptak több millió értékben licenceket is. Tehát nem csak, hogy összedőlt a rendszer, hanem még 30 milliót is sikerült ellopni. Zu einem normalen Banküberfall eine vollkommen neue Dimension. Tehát ennyi licencet, ennyi engedélyt sikerült ellopniuk. A véleménytervezetben kitérek majd a gazdasági hatásaira a szemtógépes bűnözésnek, a kkv kre is, hiszen a nagy cégek nagy pénzekkel védik magukat, és a kis cégek azok, akik nagyon gyakran áldozatai az ilyenfajta támadásoknak, nekik nincs meg sem a pénzügyi erőforrások, sem pedig a tapasztalatok ahhoz, hogy megfelelően védjék magukat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Unió már meglévő eszköztárára támaszkodjunk. Itt a szabadságban is beszéltünk már erről, például a Stockholmi program, vagy a digitális agenda kitűnő jelentőséget nyújt erre. A digitális agendát egyébként Krúz asszony pont két napja mutatta be. Van még egy nagyon fontos pont, az, hogy a kezdeményezésnek európai szinten kell történniük. Lehet, hogy itt a, az Európai Unióban ezt meg jobban ki kell emelni. Ebben a szakbizottságban a mandátumunkon arra, hogy az Eniszáról is döntsünk. Meg kell határozni, hogy mi a számítógépes bűnözés, és nemnek olyan eszközeink Európában, mint az USA-ban, tehát nincsenek egységes, összefogott rendszerek arra, hogy megnézzük azt, hogy milyen nemzetgazdasági károkat okoz az ilyenfajta támadás. Igazából nincsen európai képünk arról, hogy milyen gazdasági problematikákat jelent ez a kérdés. A jövőben hol kell um, összefoglalni ezeket a kompetenciákat, ez a kérdés is uh, felmerül. Néhány uh, tagállamban kritikusan szemlélik ezt a témát, illetve azt, hogy, eh, hogy ezt a témát az Europolnál kezeljék például európai szinten. Pedig ez egy olyan intézmény lehetne, amely határokon átnyúlóan foglalkozik az EU-ban ezzel a kérdéssel. Néhány technikai pont még, amely a gazdaságban is megvitatásra kerül. Alapvetően a védelem első vonala, first line of defense, hogy az amerikaiak mondják, az nem a rendőrség vagy az igazságszolgáltatás részéről történik, hanem maguknél a cégeknél történik. Azonban Európában a tagállamoknál nincsen meg a megfelelő eszköz arra, hogy ezekkel foglalkozzanak, és ezért elemeznünk kell azt, hogy az a fenyegetés, ami állami oldalról ö, megfogalmazódik, az valóban egy valódi fenyegetettség, és itt vannak például a boot hálózatok kérdése, amelyeknek nagyon fontos volt botnetek kérdése, amelyek kapcsán úgy gondolják a szakértők, hogy a botnetek nem igazán veszélyesek, hanem targeted accessnek nevezik ezt, tehát a célzott támadások a különböző számítógépes struktúrákra, amelyek sokkal nagyobb károkat okoznak, ez az igazán veszélyes. Ezen kívül tovább kell kutatnunk, sokkal jobban össze kell kötni ezt a kérdést a biztonsági programok kérdéseivel, statisztikák is léteznek már erről, és úgy vélem, hogy azok az eszközök, amelyeket a különböző programokból elérhetünk már, ezek azok a pontok, amelyekre támaszkodhatunk a jelentésben is, de jelenleg főként a jogi keretében foglalkoznak ennek a kérdésnek. Tehát köszönöm szépen a türelmüket, és nagyon sok kérdésben még tovább fogunk vitatkozni az elkövetkező években. Fel kell, meg kell értenünk azt, hogy a parlamenti elve a kis királyságoknak, vagyis az, hogy különböző szakbizottságokban mindig ugyanazokat a témákat tárgyaljuk meg, de különböző jelentésekben. És eh, például az együttműködés erősebben a többi szakbizottsággal, mint például Holmájer asszonynal történő együttműködésem, az nagyon-nagyon jó, és ez fontos eh, a véleménytervezetünk számára is, hiszen itt nem csak a kormányzati oldalról lehet megközelíteni ezt a kérdést, hanem nagyon fontos az iparnak a véleménye is erről a kérdésről. Darf mich ganz herzlich bedanken. Én köszönöm. Az első az árnyék előadó Ensó úr. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadó vagyok szocialista frakció nevében, de ugyanakkor árnyék előadó vagyok a fő jelentés, a libe jelentés tekintetében is. A számítógépes bűnözés és számítógépes terrorizmus hatalmas fenyegetést jelent az informatikai rendszerek tekintetében. Az üzleti élet, a kormányok és még az európai intézmények is érintettek, és nagymértékben kitettek az informatikai támadásoknak jogalkotóként tud, ismerünk el ezt a jelenséget, és a legfontosabb oka a jelenségnek, hogy érzékenyek, sérülékenyek a rendszerek, az informatikai rendszereket könnyű támadni. Meg kell különböztetni a jogban a komoly tervezett támadásokat, illetve a, a véletlen és nem szándékos támadásokat, hiszen meg kell különböztetni ezt a büntetés szempontjából is. A harmonizációt fokozni kéne a büntetőjogban a tagállamok részéről ezen a területen, hiszen ez egy határokon átnyúló probléma. A tagállamok ezzel a növekvő jelenséggel önmagukban önállóan nem tudnak fellépni ez ellen a jelenség ellen. Európai ügynökségekkel kell, hogy együttműködjenek az europol és a eurojust -tal. Az ITRE véleményében szerepel a botnetek, vagy a számítógépes ellenőrzések illegális internetes vagy informatikai rendszerek való behatolásnak a kérdései. Az utóbbi hónapokban is felmerültek ilyen súlyos jelenségek, több koordináció jelenik most már meg a e, tagállamok között, és az Európai e, Informatikai Ügynökség már megfelelően működik. Fontos a tájékoztatás a támadásokról és a biztonságos e, informatikai rendszerekről. A tagállamoknak biztosítania kell, hogy minden tagállamban meg legyenek erősítve a kontaktpontok azért, hogy azonnal tájékoztatást és hatékony tájékoztatást adjanak az összes jelentős támogatásról. Az informatikai rendszerek elleni támadással kapcsolatos irányelv fontos üzenetet jelent a hackerek és a bűnözők számára. Az infrastruktúra védelemmel kapcsolatos közlemény öt fontos pontot tartalmaz. Felkészülés, megelőzés, de nyomonkövetés, enyhítés és helyreállítás. Meg kell erősíteni az új irányelvben is ezeket az elemeket. A közlemény azt is tartalmazza, hogy mostanáig csak 12 tagállam szervezett nagy hálózati biztonsági próbákat, vagy teszteket. Minden tagállamnak ezt végre kell hajtania minél előbb. Fenn kell, hogy tartsuk az adatvédelmet. A bizalmas információs rendszerek tekintetében is együtt kell működniük a bírósági rendszereknek, az illegális interferencia, illegális információs rendszerekhez való hozzáférés tekintetében. Az ipar szempontjából a szankciók, büntetőjogi szankciók az illegális interferencia tekintetében nagyobb védelmet kell, hogy biztosítson az ipar számára, az üzleti vállalkozások, a KKV-k számára, melyek az IT rendszerektől függenek az üzleti élet előrevitele tekintetében. Azt javasolták számomra, hogy a 2001-es megállapodást a informatikai bűnözésre újra meg kell nyitni. A megállapodások már most is meghatározzák, hogy mi az illegális hozzáférés, az adatinterferencia, milyen eszközök lehetséges ez, mi a csalás meghatározása, és milyen szankciókat kell alkalmazni. Haller, Erhaled úrral, ugye, jól mondom, együtt fog dolgozni a véleményen, és együtt, és együtt dolgoztam, és az többi árnyék előadóval is. Köszönöm szépen. Dank mich, kolléga Cukalász. Köszönöm, Cukalász kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr amit a kollégák említettek, rendkívül hasznos. És amit Heller úr elmondott, az minden bizonyal a legfontosabb. Önnek nagy jelentősége van a szabályozás szempontjából, de azt is látni kell, hogy maga a téma meglehetősen technikai jellegű. Engedjék meg, hogy röviden beszéljek az ezen a területen szerzett tapasztalataimról, amikor oktató voltam, professzor voltam. Mi a helyzet az információval? Ugye az információt tárolni lehet, továbbítani lehet, fel lehet dolgozni, módosítani lehet, terjeszteni lehet, És hogyha ezt összekötik az információk konvergenciájával, a hálózattal, és hozzá adjuk még a józan paraszti eszünket, akkor láthatjuk, hogy a kiberterrorizmus úgy kezelhető, hogy kutatjuk a témát. Ez egy technikai probléma, óriási jelentősége van. Valamikor 1985-ben egy könyvben elhangzott, hogy a hálózati terrorizmus lesz a jövő terrorizmusa. Nagyon fontos a téma, természetesen a kormányzatok szempontjából, hogy a hatalmukkal élni tudjanak, de hát a gazdaság, az ipar, a vállalatok is érintettek. Ezért csak azt tudom mondani, nagyon örülök annak, hogy meghallgathattam, hogy intenzíven foglalkoznak ezekkel a szövegekkel, az ENISA-t mindenképpen erősíteni kellene technikai eszközökkel, de a kutatás révén is, hogy jobban vizsgáljuk, mélyebben vizsgáljuk ezeket a témákat. Köszönöm szépen, Éler úr! Ami engem illet köszönetet szeretnék mondani, láttam az árnyék előadóknál a kollégák körében, hogy nagyon komoly tárgyi ismerettel rendelkeznek. Erre szükség van, hiszen az elmúlt időszakban sok megközelítést alkalmaztunk, de ezek fragmentálódtak. Csak egy példát engedjenek meg, ami minket is érint. Az Európai Unió intézményei nem rendelkeznek egy eszertel a parlamentet az IT biztonság területén az védi elsősorban, hogy még nincsen mindent lefedő vélanunk. Ez az egyetlen oka, hogy védve vagyunk tulajdonképpen, mert nincs ilyenünk, éppen ezért nem is vagyunk támadhatóak ezen a területen, de ez persze nem megoldás, bár ez is egy nagyon érdekes európai megoldás ilyen módon ami engem, ér, ami engem érdekel az egész jelentésben, ugye a jogharmonizációról beszélünk sokat. Azt gondolom fontos, hogy sokkal szélesebb körű megközelítést kell alkalmaznunk. Számos fogalmat, amit mi most itt büntetőjogi szempontból akarunk kezelni, mert harmonizációra törekszünk. Nos, ezek a fogalmak még nem rendelkeznek definícióval, nem tudjuk, hogy mi az. Nap mint nap új információkat kapunk az eljárásokkal kapcsolatban tehát nyilvánvaló egyének sérülnek, európai polgárok érdekei sérülnek, vállalatok érdekei sérülnek, tehát ilyen fellépések vannak, viszont jogilag nem lehet őket megfogni. Az egész dimenzió abban mutatkozik meg, hogyha ma Barozó urat, vagy Krösz asszonyt, vagy Malmström asszonyt megkérdezik, hogy ez napjainkban egy veszélyes nap -e az Európai Unió szempontjából az IT biztonságról beszélünk, vagy nem, akkor nem mint néhány tagállam, vagy az Egyesült Államok gyakorlatilag nem tudnak hozzászólni a témához. Nem tudják megmondani, hogy intenzívebbé válnak-e ezek a bűncselekmények pillanatnyilag. Egyszerűen még rálátásunk, hogy azt se tudjuk, hogy mi történik. Vagyis, ha jogharmonizációról beszélünk, akkor világossá kell tenni, hogy számos dolog, amely büntetőjogi tényállás kellene, hogy legyen, annyira új, hogy adott tagállamokban, ahol van jogi keret, még csak feltételekkel ragadható meg. Éppen ezért úgy gondolom, sokkal szélesebb körülön kell a témához hozzányúlnunk, egy erősebb ENISA kell, sürgősen még hozzá, nem szabad túlságosan elakadni a sztenderdek kérdésénél, tehát egy erősebb ENISA kell, lényegesen szélesebb körű megközelítést kell alkalmazni. Például az Egyesült Államokban ismerjük a tényállást a belföldi biztonsággal foglalkozó minisztérium ezer kiber szakértőt vett fel a biztonsági területen. Tehát ha megnézzük a tagállamok és az EU lehetőségeit, mindent összevonnánk, akkor 200 embert se tudunk találni. Összesen, úgy értem. Tehát a téma minket foglalkoztatni fog a következő években a nemzetgazdasági dimenzió nem elsősorban egy bűncselekményi, hanem egy veszélyeztetettségi dolog. Nem arról beszélünk csak, hogy van egy gazdasági kár, hanem ipari társadalmak infrastruktúráinak alapjairól beszélünk itt, és eh, a kibocsátás kereskedelmi platform témája rámutatott arra, hogy központi európai politikák sérülhetnek, hiszen eh, először nem is gondoltuk, hogy ez a témával összefügg, de meg akarom ismételni, mert talán nem ismerik sokan a témát, itt beszélünk erről az ETS, az IT struktúra összeomlott az ETS-nél, a kibocsátás kereskedelmi platformon, de ez egy sikeres kísérlet volt arra, hogy 30 millió eurónyi engedélyt ellopjanak. Ez történt a e mögött, és sikeresen eltűnt 30 millió eurónyi engedély. És Éppen ezért köszönöm szépen, hogy a kollégák közösen fellépnek itt velem, és nem csak egy jelentést akarunk csinálni, hanem egyszerűen követelhetjük a bizottságtól most már, hogy koherens megközelítést kell alkalmazni a kiberbiztonság területén és az a korlátozás, amit kivetettek ránk az elmúlt időszakban, mert egoisták voltak a tagállamok, nos ezeket fel kell adni, hiszen nem lehet egyetlen tagállamot védeni. Európai védelem van, amit mondjuk a leggyengébb láncszem jelöl ki. És ez nem csak egy vélemény, hogy úgy mondjam, hanem ez egy utolsó felkiáltás, hogy ezt a politikai témát közösen ragadjuk meg. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát a módosítók október 11-e határidő, de ez a Libe tervezésével függ össze, mert elég messzinek tűnik, de a Libe hát így tervez. A következő napi rendi pont a üvegházhatós okozó gázok kibocsátásnak 20%-ig meghaladó mérséklel irányú lehetőség elemzése és kibocsátását helyezés kockázatának vizsgálata. Romána Jordan Cizel, aki a jelentést készíti, és a kolléganő meg is kapja a szót. Köszönöm szépen. Ami ezt a jelentést illeti, 188 módosítót kaptam hozzá, és mindjárt az elején elmondom, hogy rendszeresen találkozunk az előadóval, kompromisszumokon dolgozunk. Körülbelül 20 kompromisszumos módosító indítványt tudtunk összeállítani. Ezt a dokumentumokban is láthatják. Én is, én is megírtam néhány módosító indítványt. Az én módosító indítványaim célja, hogy a dokumentum megfogalmazása egyszerűbb és átláthatóbb legyen. Aztán vannak olyan módosító indítványok, amelyek a Nemzetközi Energiaügyi Önökségre vonatkozó adatokat tartalmazzák, aztán 2005-ös Európai Energiahatósági Roadmap-re vonatkozó módosító indítványok is vannak. Aztán vannak olyanok, amelyek a az energiahatékony használatára vonatkoznak, felhasználására vonatkoznak. Ahogy mondtam, összesen 188 módosító indítványt nyújtottak be, és ezeket majd csoportosítani fogom. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek pozitív és negatív aspektusait hangsúlyozzák a az alacsony széndiokszid kibocsátású társadalom felé történő elmozdulásnak. Ezeket a módosító indítványokat nem támogatom. Szerintem az a fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen a szöveg. Tartalmazza persze a pozitív és negatív aspektusokat, például a pénzügyi válságról is szóljon, hiszen Igaz, hogy a mm, kibocsátást csökkenti, de hát a beruházásokra is hatással van a válság természetesen. Úgyhogy csak azokat a módosító indítványokat tudom támogatni, amelyek szervesen illeszkednek a szövegbe. Vannak módosító indítványok az ETS rendszerre vonatkozóan is. De igazából többek között a gazdasági pénzügyi válság miatt is ez a rendszer még nem működik százszerzalékosan. És több nehézséget tartalmaz maga a dokumentum, illetve a módosító indítványok is. De ha Új-Zélandra vagy Kaliforniára gondol, lunk, akkor esetleg ezt bizonyítékként láthatnánk arra a tekintetben, hogy működik a rendszer. Tehát nem tudom támogatni azokat a módosító indítványokat, amelyek az ETS rendszer felfüggesztését célozzák meg. Azokat se igazán tudom támogatni, amelyek az ETS rendszer radikális módosítására irányulnak. Ahogy mondtam, még ki kell várni, hogy 100 üzemeljen ez a rendszer. Aztán vannak olyan módosító indítványok, amelyek új célokat tartalmaznak, a 2020-as európai stratégiákkal kapcsolatban. Ezeket a célokat természetesen lehet fokozni, de csak akkor, hogyha nemzetközi vállalás van mögöttük. Stabilitásra van szükségünk és a legfontosabb, hogy a már megtett vállalásokat, a már meghatározott célokat valósítsuk meg először, hiszen ezeket nagyon jól ismerjük. A bizottsági roadmap e tekintetben pozitív. Nem szabad hozzányúlnunk az ETS-hez, meg kell valósítanunk a 20%-os célt, és az energiahatékonyság szempontjából felállított 20%-os célt is meg kell határozni. Ez 25%-kal kevesebb kibocsátást jelent 2020-ig. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek az új célokkal kapcsolatosak, és az energiahatékonysági aspektusra is utalnak. Véleményem szerint a benzen jelentéshez kell ragaszkodnunk. Támogatom azokat a módosító indítványokat, amelyek arról szólnak, hogy bizonyos ágazatokban például a szállítás és az építések, az épületek tekintetében további erőfeszítésekre van szükség. Aztán a kutatásra vonatkozó kötelező célok is szerepelnek bizonyos módosító indítványokban, de ezeket én úgy gondolom, hogy nem tartoznak ehhez a jelentéshez. A következő módosító indítványcsoport csoport azokból a módosító indítványokból áll össze, amelyek egyes technológiákkal foglalkoznak. Ezzel kapcsolatban bizonyos fenntartásom van. A politikai szinten politikai célokat kell és politikai kritériumokat kell felállítani Ez az Európai Parlament feladata, és majd a kritériumok alapján a szakértőknek kell meghatározniuk, hogy a célok eléréséhez melyek a legjobb technológiák. Például az állításban csak az elektromos járművek felé történő elmozdulás, ami az egyik módosító indítványban szerepel, ezt nem tudom támogatni. Aztán az atomenergiával kapcsolatos módosító indítványok is vannak, de ez a dokumentum nem akar állást foglalni az atomenergia mellett vagy ellen. Ezért nem tudom, nem ide tartoznak ezek a módosító indítványok, nem tudom őket támogatni. Az Európai Bizottság cselekvési terveire vonatkozó fölhívás tekintetében 36 módosító indítvány nyújtottak be, ezeket támogatom. Aztán vannak olyan módosító indítványok, amelyek megoldásokat tartalmaznak, hogyan lehet a széndiokszid kibocsátást tovább csökkenteni, stb. Ezeket természetesen támogatom pozitív javaslatok is szerepelnek, például az Európai Bizottságnak föl kellene állítani standardokat az intelligens hálózatokra vonatkozóan, a szállításokra vonatkozóan, megfelelő jogalkotásra van szükség az intelligens hálózatok fölállítása tekintetében. Ezek pozitív jellegű javaslatok. Hasonló módon a, a TIC-re vonatkozó javaslat, a standardizálás, aztán a nyolcadik kere, kutatási keretprogramnak a szerepe, a CIP program, az új technológiákra vonatkozóan, például a 122-es módosítóindítvány, ezeket tudom támogatni. A kohéziós alapokkal is foglalkoznak bizonyos módosítóindítványok, ezeket is támogatom. Azok a módosítók is tetszenek nekem, amelyek a KKV-k szerepével foglalkoznak a célok megvalósítása területén. Ezeket mindenképpen érdemes támogatni, például Herzog kolléga nyújtott be ilyen módosítóindítványt. indítványt. Carvalho kolléga szektoriális megközelítésről beszél, ezzel egyetértek. És néhány módosítóindítványban indítványban azt hangsúlyozzák, hogy a, az adatokat mostanáig nem kellően vettük figyelembe, vagyis felül kell vizsgálni a rendelkezésre álló adatokat. Viszont ezeknek a módosító indítványoknak a megfogalmazása nem teljesen pontos. A 93-as például az energia infrastruktúrákba való beruházásokkal foglalkozik, aztán vannak olyan módosító indítványok, amelyek azt tartalmazzák, hogy az ETS rugalmasságára vonatkozó szövegem az nem teljes, tehát hogy nem korrekt, ez a 100 101-es módosító indítvány. Ahogy mondtam, majd összeállítok kompromisszumos módosítóindít. És majd ezekkel az energiafogyasztás hatékonyabb irányítására vonatkozó javaslatokat is fognak tartalmazni ezek a kompromisszumos módosító indítványok. Lesznek olyan kompromisszumos módosító indítványok, amelyek a CCS-re vonatkoznak. Sajnos kikapcsolódott a mikrofon. Tehát lehet, lesznek olyan módosító indítványok, amelyek a ö, nemzetközi kutatási programok támogatásáról szólnak. Most szeretném meghallgatni a kollégák reagálását az én javaslataimra. Természetesen szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, nagyon jó volt az együttműködésünk és az Európai Parlament személyzete is nagyban támogatott a jelentés összeállításában és a módosító indítványok kezelésében. Megnyitom a vitát. Például a kolléga kért meg, hogy felhívja a figyelmet, hogy egyetemi hallgatók egy látogatói csoportja érkezett a Bocsoni intézetből a Reggio Calabria területről. Remélem jól mondtam mindig jó, hogyha fiatal emberek megnézik, hogy hogyan folyik nálunk a vita. Folytassuk. Gróte úr, öné a szó. Örülünk, hogy látogatók érkeznek kívülről is. Hogy a fiatal embereket látni mindig jó dolog, és a nyilvánosság, a közvélemény is részt vesz a munkánkban. Nagyon fontos, hogy sokan velünk legyenek a tématárgyalásakor egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó saját kezdeményezési jelentés és állásfoglalás csak akkor értelmes dolog, hogyha nagy többség tudja elfogadni itt a parlamentben. Hogy ennek nem, hogyan nem szabad történni, azt elmúlt csütörtökön láttuk. Nem szeretném, hogy ugyanezt megéljük a jelentésünkkel most. Éppen ezért egy nagy komoly erőfeszítést és előkészítő munkát kell, elkövetnünk, kell folytatnunk, és az előadó szerintem mindent megtett, a saját árnyékát is átugrotta, és kompromisszumos indítványokat terjesztett elő, amelyek kompromisszumképesek, és ez egy jó alap az Európai Parlament egy általános kompromisszumára. Ez egy nagyon fontos téma, egyébként a Környezetvédelmi Szakbizottság a koordinálója ennek a jelentésnek, de azért nekünk is nagyon fontos szerep jut Tudnélik, ha azt akarjuk, hogy meghallgassanak bennünket ebben a témában, akkor nagy többséggel kell ezt elfogadtatni, mert különben le is állhatunk a munkával. Köszönöm a munkatársaknak, hogy így dolgoznak rajta, de hogyha nem tudunk többséget szerezni, nagy többséget, akkor nincs értelme. Tehát itt a klímacsomag, azt kell, hogy mondjam, nagyon gyorsan útnak indítottunk valamit, ahol számos kolléga bizony aggódott hogy ilyen gyorsasággal első olvasatban itt a parlament elé vittük. Ezért amellett teszem le a garast, hogy az ETS területen ehhez ne nyúljunk így hozzá, ne nyissuk ki a, csömeg, a csomagot újra, hanem én arra szólítanék fel, hogy a repülők repülnek, és már benne vannak a csomagban, hozzátehetjük a hajóközlekedést is, de a csomagot ne nyissuk meg, indítsuk el a harmadik periódust, a benchmarkokat elindítottuk már, és tudom, hogy számos kolléga szembesült a saját választók őrzetében számos dologgal, hiszen sokan igazságtalannak tartják, ezért bízzuk ezt a munkatársakra, hogy ez működjön, és sok minden változott 2006 -ot. A nagy klíma popkoncertek, ahogyan Kopenhágában sor került, hát bizony kiózanodáshoz vezettek, és éppen ezért feltétlenül szükséges, hogy az Európai Unió ne a macska asztalnál kapjon helyet. Igen, Kopenhágában ott ültünk, még talán ott sem ültünk, hanem mások tárgyaltak ott igazán. Éppen ezért azt gondolom, hogy az Európai Külügyi Szolgálatra is szükség van, hogy egyfajta klímadiplomáciát fejlesszünk ki, ez benne kell, hogy legyen a jelentésben szerintem, hogy Európa ne néző legyen, hanem játszon a nagyokkal, és egy globális klíma megállapodás, ha megszületik, és amire szükség van, akkor ott kell lennünk. Egyedül nem tudjuk megmenteni a Földet, ez világos, más nagy nemzetek, kontinensek részvételére szükség van, csatlakozniuk kell a megállapodáshoz, széndiokszidot kell megtakarítaniuk kibocsátás szintjén persze. Az energiahatékonyság egy abszolút fontos címszó, és erről beszél egyébként stratégiájában. Az előadó világos célokat kell meghatározni. Az az energia a legjobb, hogy mit nem használunk fel. Nem a legfontosabb, nem csak arról kell vitatkozni, hogy hogyan termelünk energiát, hanem ne fogyasszunk annyit. És éppen a lakások, a házak területén szerintem munkahelyeket is tudunk teremteni bőven, hiszen energiahatékonyabbá tehetjük a házainkat, és munkát teremtünk egyidejűleg. Hogyha világos keretfeltételeket tudunk kijelölni, hogy hova is utazunk valójában, hogy mi a cél, hogy az ember megbízhat ebben, hogy számítani lehet ránk, hogy hosszú távon lehet tervezni, kis és középvállalati szinten ez óriási potenciált jelent a CO2 kibocsátás területén, és meggyőződésem, hogy számos munkahelyet lehet teremteni. Ami a CCS-t illeti, ez megint csak szóba kerül itt. Én ezt egy olyan technológiának tartom, amelyik még nem kiírlelt technológia, de ne tegyük félre az ötletet. Két lehetőség van. Vagy az atmoszférában háromban, bocsánat. Tehát nem termelünk CO2-t, széndiokszidot. Itt az Európai Unióban persze mondhatjuk, hogy akkor az acéltermelést, a vegyipart az Európai Unión kívülre helyezzük. Úgy gondolom, hogy az ipari szakbizottságban senki sem szeretné ezt, tehát ezt elfelejthetjük, de atmoszférába juttathatjuk a széndiokszidot, vagy pedig mindenképpen meg kell vizsgálni szerintem, és a tagállamoknak kerettörvénykezést kell alkotniuk, hogy a CCS-szel mit tudunk kezdeni. Én még szkeptikus vagyok egyelőre, tudnélik az elfogadottság a nulla felé közelít pillanatnyilag, legalábbis ha a saját tagállamomról beszélek. Éppen ezért az összes intézkedés ügyében, és amit jövőben a klíma ügyében csinálunk, az nagyon fontos kommunikációs igényt is jelent. Az észszerű kommunikáció nagyon fontos, és hogy miért csinálunk valamit. Mert különben az a vita alakul ki, amit már ismerünk az izzóról hogy energiahatékonyság növekedése, elnök úr, emlékszünk, volt, van, akik azt mondják, hogy nem szabad előírni, mások azt mondják, hogy elő kell írni, és itt vitatkozunk. Ez nem jó így, ezt kellő időben meg kell beszélnünk, hogy észszerű-e dolog, és miért csinálunk valamit. De komolyan kommunikációs deficit van nálunk pillanatnyilag. Éppen ezért azt gondolom, minden nemű jogalkotásban és a környezeti hatásvizsgálatokban, ahol már sokat dolgozunk, de a gazdasági hatásvizsgálatokat is vegyük figyelembe. Minden esetre a jövőben, az energiaterületen és a klímaterületen mindenképpen kérjünk egy hatás, szociális hatásvizsgálatot az Európai Bizottságtól minden egyes tagállamra nézve, kérdezzük meg, mi történik, ha az A-t csavarjuk, A gombot csavarjuk, mi, hogyha a B gombot csavarjuk, ezt a bizottságnak meg kell tudnia mondani, ezt meg kell követelnünk. Nézzük a megújuló energiákat. Azt gondolom, a japán katasztrófa előtt volt egy árnyék ülés, és azt mondtam, hogy nem akarok a atomenergia mellett vagy ellen érvelni, ez nem az a hely, ahol erről vitatkoznunk kell. Megvan az álláspontom, nem akarom a nukleáris energiát, de nem itt kell vitatkoznunk róla, mert jó dolgot akarunk csinálni, észszerű dolgot akarunk csinálni, itt kell legyünk egy kicsit visszafogottabbak, de a megújuló energiák területén még hogyha 2020-ról beszélünk, ahol javaslatot tettem, akkor ez fontos. Mindenképpen a százalékos célokat meg kell határozni 2030-ra, hogyha 2020-ban nem tudunk megállapodni, akkor legalább a bizottság kapjon egyértelmű üzenetet, és a többi intézmény is, hogy hova utazunk, merre haladunk. Szerintem ez jót tenne nekünk a megújuló energiák esetében. És az egészet technológia semlogosan kéne megközelíteni. Kínában 5 éves tervek keretében dolgoznak, és mondtam már, egy kicsit zavar, hogy 40 éves tervekben dolgozunk, aztán három-négy évente váltogatjuk, vagy egy új trend következik, nem lehet kimondani, és mindenkinek csak azt lehet javasolni, hogy ne mondja ki, hogy 2020-ban hány elektroautó közlekedik az úton. Persze azt lehet mondani, hogy keretfeltételeknek teljesülniük kell, de a technológiát nem szabad előírni, ezt már ismerjük és igazából nem jól működött. Bizonyos államformákból ismerjük ezt, hogy milyen technológiákat alkalmazzanak. Szerintem jó mérnökeink vannak, jó vállalataink vannak, tisztességesek, hogyha jó célokat tűzünk ki eléjük, akkor őket be tudják, akkor ezeket be tudják tartani. Éppen ezért technológia semlegesen kell csinálnunk az egészet. Összefoglalom, az én véleményem az, hogy szedjük össze magunkat, és legyünk visszafogottak, hogy nagy többséggel tudjuk ezt a saját kezdeményezést elfogadtatni a parlamentben, akkor van jelzésértéke, ne nyissuk ki az ETS területet, egyes területekről beszélhetünk, persze a hajózásról, 2008-ban is már beszéltünk erről, világos célok kellenek az energiahatékonyságra, ez egy jó jelzés lenne szerintem, és világos célokat kell meghatározni a megújuló energiák területén, és a jövőben ne csak gazdaságilag és ökológiailag vizsgáljuk hatásvizsgálat területén ezeket a törvényjavaslatokat, hanem szociális szempontból is. Ez az én kérdésem, technológia semleges szempontból. Kollég, ek kolléganő. Köszönöm szépen elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek a nagyon is átfogó stratégiai munkájához. Nem tudom, most sikerül majd jó megoldást találnunk-e egy hét alatt. Az első találkozónk már megvolt, a következő héten lesz a második találkozónk az árnyék jelentéstevőkkel. Először is, véleményem szerint az energiahatékonyságot nem csak egy klímaváltozási eszközként kell tekintenünk, hanem egy versenyképességet növelő eszközként is. Úgy vélem, hogy ezt a nézetet képviselte mind Ötinger biztos, mind pedig Hédegár biztos asszony a bizottság részéről, és úgy vélem, hogy ezt olyan dossziékba is be kell vezetnünk, mint például a regionális politikák, illetve a strukturális alapok, a közös mezőgazdasági politika. Ez egy olyan szektor, ahol például a svéd gazdálkodók szervezete azt ígérték, hogy 2003-ra széndiokszid semlegesen fognak termelni. Ez nagyon fontos, mert hogyha megnézzük az alternatív energiaforrásokat, hogyha a szektor ami problémát is jelent, egyben lehet a megoldás a problémára is. Úgy vélem, hogy ez teljes mértékben lehetséges. Pozitívan kell hozzáállni az új technológiákhoz, illetve az új felfedezésekhez, illetve az új innovációkhoz. Szerintem az energia héten meg kell néznünk az energiahatékonyság kérdését globálisan. Az Európai Uniónak, az USA-nak van egy közös programjelentő kiállítása is. Például, például a Siemens olyan turbinákat állít elő, amely gáz, illetve napenergiát alkalmaznak, és ezek teljes mértékben tökéletesek lehetnek klíma védelmi, illetve energiahatékossági szempontból. Biztos, biztos a télapó csörgette a telefon. The technical point of view. Technikai szempontból is e, ezek e, jók lehetnek. Ugyanezt láthatjuk Izraelben, Kaliforniában és Spanyolországban is. Tehát óriási potenciálok rejlenek mindebben, de szerintem ezt tükrözni kell Hidegor biztos véleményében, és ő összehasonlította a befektetések mértékét GDP-ben kifejezve, ez 19% volt Európában, Indiában 29% volt, ez sokkal több, Dél-Koreában pedig 35%, sokkal magasabb és 41% volt Kínában. 48% volt Kínában. Nem használjuk ki azokat az eszközöket, amelyekkel rendelkezünk. Egy másfél százalékos növekedést szeretnénk elérni, és sokkal alacsonyabb lesz akkor is, mint a kínai adat, ami 20,5 százalék. Úgy vélem, hogy mindenképpen széleskörű támogatást kell ehhez találni, mert a támogatottság rendkívül fontos. A célkötőzéseket illetően azok jók, mindig jók, mert ezáltal legalább megpróbáljuk elérni ezeket. Én nekem, én szeretem a célkötőzéseket minden egyes területen. A hazai célkötőzések is nagyon hasznosak akkor, hogyha az energiahatékonyságról van szó. nem kell részletekbe bocsátkozni, mint például a klímaváltozat csomag kapcsán, mert ez egy nagyon nehéz tárgyalási sorozat volt. De látnunk kell azt, hogy megvan a potenciál itt, és hogyha vannak céljaink, akkor tudjuk, hogy mit akarunk elérni a különböző országokban. Természetesen van egy európai célkötőzés is, hiszen az energiahatékonysági európai cél ezt 20-ra 30%-ra kell növeljük, és a bizottságnak pedig javaslatokat kell tennie a standardok, a technológiák, a befektetés, az ipari politikák tekintetében. Az ETS-re rátérve. Nagyon sok dolog van itt, amelyre rá kell mutatnunk, és ezeket javítani is kell ellenzem azt, hogy megnyissuk Pandora szelencéjét akkor, amikor az LTS e rendszerről van szó. Úgy vélem, hogy hozzá kell tennünk még dolgokat, ugyanúgy, mint a repülés kapcsán, vagy a hajózás kapcsán, ezek nagyon fontosak, de más környezetvédelmi szempontból is fontosak ezek. Hogyha a balti tengerről beszélünk, itt is javítani kell a hajók standardját, amelyek a balti tengeren hajóznak. Ez abszolút fontos. Tehát ezek olyan területek, amelyeket még fel kell tárnunk. Ugyanígy, hogyha a csalás elkerülését akarjuk elérni, én is tárgyaltam az RTS-ről, e voltak olyan módosítói, amelyre azt mondta a bizottság, hogy ez lehetetlen. Most pedig a bizottság visszatért hozzánk, és az utolsó triológuson voltak dolgok, amit ki kellett vennünk, a gondjaink voltak a francia miniszterrel Borlóval, de most már visszatérnek mégis ehhez, szükség van tőzsdei korlátozásokra, benfentesek szabályozására, stb. Egyetértek azzal, hogy technológia semlegesnek kell lennünk, ez nagyon fontos. A bankok esetében, hogyha van egy piac, akkor mindenképpen lehetővé kell tenni azt, hogy a gazdaság félretehessen, hogy legyen egy befektetési horizont, és tudom, hogy több mint tízezer cég van, amelyek már foglalkoznak ezzel, és terveznek, számolnak, döntéseket hoznak. Tehát szerintem ez egy jó ötlet. Másrésztről vannak negatív pontok is, amik ehhez kötődnek, piaci szempontból. Még egy dolgot az RTS-ről. E Láttunk olyan példákat, ahol az államok használták a kereskedelmi jogaikat, hogy a piac működését elkerüljék, és nyílt állami támogatást adtak, például új üzemek építésére, vagy azért megtartsanak üzemeket, és bizonyos extra mértékű kereskedelmi jogot adtak ki ha engem kérdeznek, én három súlyos példát tudok megemlíteni, persze, persze később, de ezt el kell kerülnünk. Van számos dolog, amiről beszélnünk kell. Tehát mindenképpen erről beszélni kell, nem kell megnyitni ezt a rendszert, mert különben nem érünk el semmit se 2020-ra. Köszönöm szépen ezt a jelentést, nagyon jó volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel, és remélem, hogy nagyon jó javaslattal tudunk előállni a plenárisra, amit majd nagy többséggel támogatnak, legalábbis jobb lesz, mint a múlt heti nukleáris témánk a plenárison. Köszönöm szépen, Piper kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdést szeretnék feltenni, mert úgy gondolom, hogy néhány megjegyzés elgondolkodtatott, amit eddig hallottam. Ha most az energiahatékonyság témájánál kötelező célt akarunk bevezetni, és az egészet egyetlen forduló napra vonatkoztatjuk, akkor ez semmi más, mint sem lefolytjuk a gazdasági növekedést. Ez egy növekedési fék lenne, és az érdekesebben az, hogy függetlenül attól, hogy milyen energiával termelünk. Bevezetünk egy növekedési gátat, akkor is, ha regeneratív energiával termelünk. Tényleg ez a célunk, növekedni akarunk, zöld technológiával akarunk növekedni, nem? És ezt nem gondolhatjuk ebben az esetben komolyan. Egy második pontot is szeretnék felvetni, amely elgondolkodtat néhányakat szerintem. Vannak energiaprognózisok nemzetközi ügynökségektől, amelyek 1990-2030 időszakot vizsgálják. 2030-ról beszélek, tehát ebben az időszakban definitíve a CO2 volumen 14 milliárdról 40 milliárdra növekszik. Ez így lesz. Csinálhatunk, amit akarunk Európában, ez így lesz. Németországban 1 milliárdról 700 millió tonnára tudjuk lenyomni a CO2 kibocsátást. Hát egy milliárdot mondtam, és 700 milliót. Hölgyeim és uraim, ez ennyi, egy apró kis adag a globális kontextusban. Helyesnek tartom. A jövőt tekintve, a technológia szempontjából, a jövő technológiai szempontjából ez fontos és jó dolog. De térjünk vissza a tények talajára. Miről beszélünk? Hölgyeim és uraim, tudják-e, hogyha a Kyoto jegyzőkönyvről, a burden sharingről beszélünk, ez múlt idő persze, de Németország 75%-át adta az európai CO2 csökkentésnek. Egy ország adta ezt, és tudják, milyen országok következnek, ha ezt a csavart, ezt a gombot tovább forgatjuk. Most azok az országok következnek, amelyeknek engedményeket tettünk. Dél-Európa, Kelet-Európa fog most következni. Nálunk vége, tovább nem lehet és éppen ezért mindenkit kérek, minden egyes képviselőt, gondolják végig, mi történik a versenyképességünkkel az iparban, mire számíthatunk. Ez a harmadik tárgyalási periódus az ETS-ben. Büszkék vagyunk, hogy ez kialakult. De mit jelent ez az áram ára? 30-40 százalékkal drágább az áram lehet carbon leakage-ről vitatkozni, stb. De 30-40% az tény. És még egy megjegyzés, ami nagyon érint. Néhány kolléga módosított terjesztett elő a második bekezdéssel kapcsolatban, hogy töröljük, hogy aggodalmunkat fejezzük ki, hogy az egyre magasabb energiárak miatt iparágak elhagynak bennünket itt Európában. Hogy ezt még tudomásul se akarjuk venni? Ez nagyon aggályos a szememben. Tehát tényleg felszólítom önöket, a régióinkban beszéljenek alapanyagiparral, alumíniumipar képviselőivel, acélipar képviselőivel. Már régóta mennek el innen. Most telepítik ki az ipart a magas energiárak miatt részben és hogy ezt még meg sem vitathatjuk itt az ipari szakbizottságban, az botrányos a szememben. Aki ilyen indítványt terjeszt elő, az valahol eltévesztette a realitásokat. Következő Girek kolléga. Köszönöm szépen. Egyetértek az előadóval. A fenntartható növekedés a legfontosabb dolog a számunkra. Olyan növekedést kell megcéloznunk, aminek tudjuk vállalni a környezetvédelmi, gazdasági és szociális következményeit. Már csak azért is, mert most egy gazdasági válság időszakot élünk át. Gyakran a hivatalos EU dokumentumokban kötelező célokat állítanak föl, 2000, vagy állítunk föl 2020-ra például, És ezekben a dokumentumokban a hatékonyság és az energia megtakarítás fogalmai összekeverednek. Az energiafogyasztás csökkentését hangsúlyozzák. Én úgy gondolom, hogy ez így nem jogos. Nem tudom, hogy a kormányaink mit is vállalnak, és hogy milyen definíciók voltak annak idején a dokumentumokban a hatékonyság tekintetében. De az biztos, hogy 20%-os fogyasztás csökkentés nem szerepelt a dokumentumokban. 20%-os energiahatékonyság fokozás szerepel, de hát ez két külön dolog. Én úgy gondolom, hogy a kibocsátások csökkentése 2020-ra 20 vagy akár 25%-kal teljesen reális cél. De nem adminisztratív kötelező határértékekkel, hiszen ez piaci megkötésekhez vezetne. Ugyanakkor nagyon fontos, hiszen hogyha hatékonyságot célozzuk meg, akkor is meg kell határoznunk, hogy mit is jelent ez a hatékonyság. És többször itt ebben a teremben is elhangzott a hatékonyság szó, de megtakarítás értelemben. A hatékonyságot fogyasztás szempontjából lehet mérni, akár országonként, akár egy főre jutó fogyasztás tekintetében, de a hatékonyságot vizsgálhatjuk úgy is, hogy az energia átalakítása hogyan történik. Az biztos, hogy a hatékonyságot pontosan meg kell határoznunk ahhoz, hogy tovább léphessük. Mert a hatékonyságot sokszor az energiafelhasználás szempontjából vizsgáljuk, hogyha az, hogy az energiával milyen eredményeket tudunk elérni, specifikus eredményeket. Készültek tanulmányok, és ezek a tanulmányok az innovációval is foglalkoznak. A, fontosnak tartom, hogy a kibocsátást valójában csökkenteni tudjuk, és az energiafogyasztást is csökkenteni tudjuk, de ennek az eszköze a hatékonyság fokozása. Egyetértek az előadóval. A hatékonyság fokozása 20%-kal több mint 20%-os kibocsátás csökkentéshez fog vezetni. Az is lehet, hogy 30%-os kibocsátás csökkentést is el lehet érni. De itt is ebből a szempontból is fontosnak tartom, hogy a hatékonyságot definiáljuk pontosan, hogy tudjuk, hogy miről is beszélünk. Második megjegyzésem. Hölgyeim és uraim, az energia és klíma csomagot minden tagállam elfogadta. Nagyon kis eltérések voltak, véleményeltérések. eltérések minden tagállamnak ugyanakkor eltél a fejlettségi szintje, a gazdasági fejlettségi szintje. Véleményem szerint ez megnehezíti a több mint 20%-os kibocsátás csökkentést. Például Lengyelországban, hogyha a hatékonyságra koncentrálunk, és ha például megoldjuk az épületek hőszigetelését, és ha villamosenergia erőműveket használunk, és nem pedig másfajta erőműveket, akkor lehet, hogy 35%-os kibocsátás csökkentést is el tudunk érni, legalábbis az ipari szektorban. Viszont az ipari üzemeket most jelentős mértékben kitelepítik Európából. Hogyha ezeket a korlátozásokat továbbra is elérjük, akkor lehet, hogy energiaválsághoz fog ez vezetni Európában. Ez teljesen reálisan előfordulhat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mészáros úr. Elnök úr, az előadó jelentését hallgatva úgy érzem, hogy egy észszerű és kiegyensúlyozott véleményt fogunk tudni kialakítani, bár nem lesz könnyű. Előttem már, az előttem szólok már sok fontos gondolatot elmondtak, de néhány én is szeretnék hozzájárulni a Kiotói jegyzőkönyvben foglaltak alapján már most is jelentős eredményeket értünk el a széndiokszid kibocsátás terén, de hát er, természetesen ezzel nem lehetünk megelégedve, hogyha figyelembe veszik azokat a felvállalásainkat, amelyeket elfogadtunk. Az, hogy 2020-ig 20%-a, esetleg talán 30%-ra is bizonyos tagországaink csökkenthetik a kibocsátásokat, hát emel, e, biztos, hogy ebben a kérdésben rengeteget kell még tennünk, és el tudom képzelni, hogy néhány fejlett országunk 2050-ig 80-95%-ot is eléri, de mindenképpen ez szelektív lesz, és most is szkeptikusan látom néhány közép-kelet-európai ország helyzetét, és egyáltalán az, hogy 2020-ig a 20%-ot tudják teljesíteni. Egy biztos, hogy Európának a 70%-os csökken, csökkenést kéne elérni a belső kibocsátásban ahhoz, hogy ne haladja meg a kitűzött 2%-os hőmérséklet növekedést. Véleményem szerint a késlekedéssel csak nehezebben és drágábban fogjuk tudni ezt megoldani, és ezeket konkrét számadatokkal is alá lehetne támasztani. Viszont el kell mondanom azt is, hogy osztom Piper úr véleményét, aki talán szkeptikus, de én inkább, szerintem inkább realista ezen a téren. Ez a Felvállalásunk ez egy exponenciális görbe, amely az elején könnyebben teljesíthető, de egy bizonyos idő után szaturálódik, és már sokkal nagyobb energiát kell majd beleölni abba, hogy egyáltalán valamiféle változás történjen. Tehát az elején sokkal látványosabb ö, eredményt lehet elérni, és ez későbbiekben egyre nehezebb és egyre nehezebb lesz. Erre gondolni kell, de mindenképpen haladni kell azon az úton, amin elindultunk. Meg kéne vizsgálnunk a, az aktív és a passzív eszközök közötti egyensúlyt ebben a, ebben a témában, illetve ebben a célkitűzésben, amelyeket használnak az aktív eszközök alatt, ugye az energia hordozók jobb keverékét és az ipari termelés további szabályozását értem, Fukushima után változhat az atomenergia további fejlesztésének a tempója, és ezért nagy súlyt kell fektetni a zöld energiák fokozottabb bevezetésére. Mégis lehetetlenek tartom, kibocsátási felvállalások teljestését az atomenergia nélkül. two thousand and fifty ig ez az elképzelés teljesen teljesthetetlen véleményem szerint. ebbe egyszerűen bele kell törődnünk és fokozni kell az erőfesztéseket a nukleáris biztonságra és az üzemanyag hulladék biztonságos tárolására. A passzív eszközök alatt már kollégáim is beszél, említették a energiahatékonyságot értem. Én a energiahatékonyság nagy fontos részeinek, nem az egyetlen, de nagyon fontos részének tartom a a spórolást, és emellett eh, gondolok itt többek között az építőiparra, amely a kibocsátások 40%-áért felelős ma. Jó lenne ezért nagyobb figyelmet szentelni a passzív házak építésének támogatására, és egy bizonyos kompromisszumot kellene kötnünk vagy találnunk a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyságra irányuló európai pénzügyi ösztönző eszközök felhasználásában. Tehát nem lehet az, hogy csak az energiaforrások nagy pénzeket fordítunk, és viszont bizonyos tagországokban teljes mértékben a, a passzív házak és a, a passzív eszközök felhasználását nem támogatják eléggé. Tehát ez mindenképpen közép-kelet-európa országaiban ebben, ezen a téren még nagy, nagy lehetőségek vannak, nagy kihasználatlan lehetőségek, és jó lenne erre is összpontosítani. Köszönöm szépen! Danke, Herr Köszönöm, De úr következik. Grazie, Köszönöm, elnök úr. Én továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy az energiahatékonyság tekintetében egyre inkább konkrét, egyetemű célokra van szükségünk, és főleg ambiciózus célokra. A klíma miatt, de a versenyképesség miatt is. A 20%-os kibocsátás csökkentési cél 2020-ra, ezt akár már úgy is tekinthetjük, hogy elértük, hiszen már a 17% fölött vagyunk a 90-es adathoz képest. De a célt akár fokozni is lehet, tovább tudunk lépni. Megbízható tanulmányok, kutatómunkák készültek arra vonatkozóan, hogy Európának igazából a 2020-as 20%-os célt föl kellene emelnie 30%-ra, és ennek az oka, hogy valójában frissítsük, ösztönözzük a gazdasági fejlődést. Hogyha 30%-os célt tűzünk ki, az azt jelenti, hogy a következő évtizedben gazdasági fejlődés lesz, új munkahelyeket tudunk teremteni, növekedni fog a GDP, növekedni fognak a befektetések. Vagyis összességében az fogja jelenteni, hogy levegőhöz jutatjuk a gazdaságunk jövőjét, amit nagyon meggyengített a pénzügyi válság. Ha határozottan, hogyha fel akarjuk állítani a 30%-os célt, akkor viszont a klímapolitikát gazdasági és adó intézkedések keretébe kell illeszteni, ami koordinált kell legyen közösségi szinten és ösztönözni kell a tiszta és alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákat. Pontosan ezért szeretnék köszöntet mondani az előadónak az elvégzett munkájáért, és kérem, hogy állítson föl új 30%-os célt. Nagyon fontosnak tartom ezt az új célt, méghozzá egy integrált beruházási stratégia keretei között. Úgy gondolom, hogy integrált megközelítés nélkül felmerül a kockázat, hogy energiát, forrásokat vesztegetünk el, és lemaradunk a versenyképességi célok tekintetében. Hiszen már most látjuk a delokalizációs jelenségeket az iparterületén Végül, elnök úr, lenne még egy gondolatom Fukushima-t követően. Úgy gondolom, hogy a zöld gazdaság még inkább a gazdaságunk jövőjét kell, hogy képezze. Nem csak azért, mert tiszta energiára van szükség, biztonságos energiára van szükség, hanem azért is, mert erre van szükség a fenntartható fejlődés biztosításához, a munkahelyek biztosításához, új munkahelyek teremtéséhez. Úgy gondolom, hogy ezen tények előtt és ezen gazdasági válság időszakában bizonyos nemzeti kormányok szintjén fordulhat csak elő, hogy nem értékelik megfelelően ezeket a jelenségeket. Európának egységesen és bátran kell föllépnie, felelősen, ambiciózus célokat kell kitűzni, de szükségesnek is tartom ezeket az ambiciózus célokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsadó úr következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Szatuászi kollégának. Árnyék előadóként szeretnék hozzászólni a témához szeretném megköszönni azt a munkát az előadónak, amiben dolgozunk, és amilyen szellemben megszervezték ezt a mai eszmecserét. Valójában legalább három, háromféle cél van, amin dolgoznunk kell. Természetes, hogy a üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés a fő témája ennek a jelentésnek. Remélem, hogy kompromisszumot fogunk találni ebben a témában. Ez nem egyszerű, de az is egyértelmű, hogy ma, ahogy ez a jelentésben szerepel, például a referencia tekintetében a 2500-as roadmapra vonatkozó, hát ez nem pontos ez az utalás, hiszen a 2050-es roadmap az nem 20% plusz költséghatékonyság, és így az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentése. Nem, nem, a 2050-es roadmapban az szerepel, hogy ha a az energiafogyasztás csökkentési célokat elérjük, akkor ráállunk egy útra, nem biztos, hogy ez a legjobb út, de rá tudunk állni egy olyan útra, ami hatékonyan legalább 25%-kal a háztartási kibocsátás csökkentéséhez fog vezetni. Tehát a háztartási kibocsátás, illetve a saját kibocsátások 25%-os csökkentéséhez fog vezetni. Aztán más kollégák azt mondták, hogy természetesen a célok egyébként a, a szakbizottságban is éles vita folyt erről, hogy legyenek-e kötelező kibocsátás csökkentési feladatok és kritériumok. És csodálkozom azon, hogy bizonyos kollégák azt mondják, hogy energiahatékonyságon való ö, tevékenykedés, az épületek energiahatékonyságon való növekedés, bizonyos kollégák azt mondják, hogy ez növekedés ellenébe hat versenyképesség ellenébe hat. Hogyan lehet az, hogy az valaki azt mondja, hogy a, az energia pazarlás az a gazdasági növekedés ellen van. A, legalábbis a, francia fordításban azt hallottam, minden esetre úgy gondolom, hogy el kell olvasni a bizottságnak a szövegeit, az összes tanulmányt, amely arról szól, hogy az energiahatékonyságban való beruházások plusz munkahelyeket teremtenek, megalapozzák a gazdasági növekedést, és javítják az összes állampolgárunknak a vásárló erejét, akik ma hatalmas energiaszámlákat kell, hogy kifizessenek. A hasonló módon a megújuló energiaforrások használata a gazdasági potenciál szempontjából is bizonyos kollégák mondják, hogy más kontinenseken, más országokban milyen beruházásokat valósítanak meg ezen a területen. Hát itt valójában a saját megújuló energiaforrásra kapcsolatos céljainkat meg kell erősíteni, fokoznunk kell, és természetesen ez a klímaváltozás elleni harc része lesz, és az egész Európai Parlamentben a vitának ez az egyik legfontosabb célja. Még egy megjegyzésem, ha megengedik, Fukushima-t követően konszenzus született, illetve nem született meg a konszenzus az alacsony szén felhasználású gazdaság tekintetében. Hát ebből a témából ki kell, hogy lépnünk, tehát hogy legyen megül energiaforrás, legyen atomenergia, meg legyen hagyományos energiafelhasználás, és szerintem ebből a témából ki kellene most már lépnünk. Aztán gazdasági növekedés témája elhangzott, és az előadóval is már egyeztetünk e tekintetben, hogy túl pessimista volt az eredeti szöveg, hiszen a kettes bekezdése volt például utalás, az ETS már nagyon sok delokalizációhoz vezetett, de tudjuk, hogy emögött nincs igazi tanulmány, semmi nem bizonyítja, hogy ez okokozati kapcsolatban van. Ezért úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban nekünk sikerült egy, megindítani egy vitát, ami részletes lehet, szegmentált lehet, és aminek az a célja, hogy határozzuk meg, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek valójában széndiokszid kibocsátás tekintetében kockázatosak, hogy milyen eszközöket kell alkalmazni. Tudjuk, hogy sokkal kevesebb ágazatról van igazából szó, mint amelyekről általában szoktunk beszélni. Úgyhogy dolgozunk ezen, és ne felejtsük el azokat a szektorokat, amelyek nyernek az energiaforradalommal. Sokkal több, sokkal több plusz munkahelyet teremtünk, és sokkal több háztartás, sokkal több terület nyer az energiabiztonsággal és az energiafüggőség csökkentésével. Úgyhogy egy kicsit mélyebbre kéne ásni ebben a vitában. Mi magunk is azt mondjuk, hogy a klímaváltozás elleni harc az minden gazdasági szektornak jó, és lehet, hogy vannak problémák, de ezeken nem foglalkoztunk. A szabályozzuk azoknak a szektoroknak a kérdését, amelyek tényleg ki vannak téve a negatív hatásoknak, és azért azt nem mondjuk, hogy a klímaváltozás elleni harc az katasztrofális az európai gazdaság számára. Hát ez nem igaz, és nem tudom, akkor Dél-Korea, Kína, Kalifornia, más amerikai államok miért fektetnek be olyan sokat a zöld gazdaságba, egy energiahatékony gazdaságba, széndiokszid kibocsát csökkentésébe. Meg vagyok győződve arról, hogy a jelentés nagyon jó lesz az előadó irányítása alatt. Köszönöm szépen, Herzog asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kezdetben azt gondoltam, hogy most felszólalok-e vagy sem, hiszen egy véleménytervezetről beszélünk egy saját kezdeményezés jelentés kapcsán, és úgy vélem, hogy nagyon aktívnak kell lennünk akkor, amikor jogakotásról beszélünk, akkor gyakran az a benyomásom, hogy nem igazán vannak érdekes utáink a jogalkotás kapcsán. De mégiscsak fontos néhány szót ejteni, és csak néhány példát fogok kiemelni. Nagyon fontos az, amit Matthias úr elmondott. A parlamentnek egységesnek kell lennie, amennyire csak lehet, mert különben a saját kezdeményezés jelentésnek nem igazán lesz sok értelme. Egyetértünk abban, hogy a 2020-on keresztül kell tekintenünk, és három kihívást emelnék ki. Az első a technológiai kihívás – Szerintem senki sincs itt ebben a teremben, aki nem érten egyet azzal, hogyha szeretnénk túllépni a 2020-as célokon, akkor egy tervre van szükség minden tekintetben, az ITER, a foszilis anyagok, stb. kapcsán. De és itt már jelentkezik a finanszírozási kihívás is. A 2007-es terv 2015-es tervre két milliárdot irányítok előtt a 10 évre. Az EU Európai Parlament 4 milliárdot irányzott elő, de nem kötelező elkülönítésként. Most már a SZET terve 8 milliárdba kerülne, tehát mindenképpen meg kell értenünk azt, hogy a pénzügyi kihívás, amely előttünk van, az a lehető legnagyobb, és hogyha nincs politikai kötelezettségvállalás az ITRE részéről, és nincsen a gazdasági miniszterek részéről kötelezettségvállalás, akkor az a kérdés, hogy mely az a pénzügyminiszter, aki prioritást ad a szettervnek bármilyen költségvetésben. Hogyha nem beszélünk komolyan a, költség, a költségekről, illetve a pénzügyi igényről, akkor nem lesz semmilyen esélyünk. Fantasztikus az, hogyha állandóan beszélünk a politikai kötelezettségvállalásról, hogyha a parlament szeretne erős lenni a saját kezdeményezési jelentésben, akkor nagyon egységesnek kell lennünk, és követelni kell a pénzt, mégpedig EU szinten, meg is mondom miért. Nem ö, lesz jó hosszú távon az, hogyha akiknek van pénzük, azok ö, folytatják ezt, a 20 többi pedig lemarad pedig ennek nagy hatása lenne az energiahatékonyságra, nagy hatása lenne ennek a megújuló energiaforrásnak. Láthattuk ezt Görögországban. Görögország egy napos ország. A napenergia kihasználható lenne, és szinte semmire nem használják ezt fel. Alig lehet látni Aténban napelemeket a házakon. Tehát szerintem biztosítani kell azt, hogy a pénzügyi eszközöket felhasználják a legjobb energiahatékonyság elérésére. Ez kell lennie az Európai Unió célkitűzésének, mert különben ez csak egy üzleti modell lesz, amit egy-két ország követ, többek pedig nem. Biztosítani kell, hogy hogy azok az országok, amelyeknek nincsen pénze, azok is meg tudják ezt vásárolni, mert különben sebesség lesz Európa. Tehát mindenképpen egységesnek kell lennünk, de ha túl akarunk lépni a 2020-as célokon, akkor nem lehet 20 országot elfelejteni és hagyni, hogy ők lemaradjanak. Milyen pénzügyi eszközökre van szüksége? Az EU költségvetése, a tagállamok költségvetése, az ETS. Hogyha az ETS ismételten megváltoztatjuk, ez fantasztikus, de ennek csak nagyon korlátozott eredménye lehet. Az együttfinanszírozás, az, hogy hogyan fogjuk alkalmazni az EU alapokat, illetve a tagállamok költségvetéseit, de a magán és állami finanszírozás is fontos, és mi lesz a projektkötvényekkel. Tehát ez a saját kezdeményezési jelentés, és mivel a Költségvetési Bizottság nem foglalkozik ezzel vélemény szinten, nagyon fontos, hogy az Ipari Szabizottság erős véleményt adjon le. Nincsen túlságosan sok módosítás itt. Hogyha tudnánk szóbeli módosítást készíteni ebbe az irányba, akkor az jó lenne. Egy módosítást nyújtottam csak be, mert úgy vélem, hogy a végrehajtási kihívás, ez a harmadik kihívás, itt eh, nagyon, nagyon nem igazán van pénz, csak 2%-a a KKV-knak tesz valamit ebbe az irányba. Pedig tudjuk, hogy eh, hány millió KKV van az Európai Unióban. Tehát jó lenne, hogyha a 80 százalékokat és semmit nem tett, azok is tennének valamit. Minden minden foglalkozásban foglalkozni kell ezzel. Úgy gondolom, hogy ezzel kell, ezt a célkötözést kell kitűzni, ehhez nem kell nagy pénzügyi kötelezettségvállalás, Örülök annak, hogy az jelentés tevő és ott az, a jelentés tevő támogatja az én módosítómat, ami ebben az irányban mutat. Köszönöm szépen, még hét heten kértek szót, és itt le is zárnám a felszólalók listáját, hogy hegyet értenek ezzel, és emellett azt kérem önöktől, hogy elizeli mindenkit hagytam, hogy addig beszélni, ameddig szeretne, de most jól lenne, ha már kicsit összefoglalnák. Nem kell két percben összefoglalni, de legyen túlságosan hosszú. Úszkok asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jó munkát, bár nem mindennel értek egyet, nem mindennel értek egyet azzal, amit előterjesztett az előadó. Abban minden esetre egyet értünk, és ezt előttem többen elmondták, ez eh, nem lehet egy olyan dokumentum, amely az atomenergia mellett vagy ellen érvel, mint eh, Matthias Grote elmondta. Én sem támogatom az atomenergiát, de úgy gondolom, hogy ez a kérdés a legutóbbi vitákban olyan szintre jutott, hogy tulajdonképpen nem fejeztük be. Természetesen tudjuk, hogy különböző felfogások vannak az atomenergiáról, de hát eh, nem szabad minden nemi politikai tevékenységgel felhagyni, amíg ezt a témát meg nem oldottuk mindig van egyfajta nyugtalanság, ha nagy technikai áttörések, változások történnek. Igazából nem tudjuk ilyenkor, hogy hogyan is alakul a jövő. És ez természetesen meghatározza a klímaváltozás körül folyó vitát is. És gyakran ezt úgy látják, hogy ez ellentéte a versenyképességnek. Elfogadtunk az Európai Parlamentben már több olyan dokumentumot, ahol azt mondtuk, hogy ez nem feltétlenül tényleges ellentét. Az a helyzet, hogy a klímához való, a változáshoz való alkalmazkodás szükséges, ha továbbra is versenyképesek akarunk maradni. Természetesen további nagy szereplőkkel, Kínákkal, Dél-Koreával és stb. összehasonlíthatjuk magunkat, akik nagyon komoly pénzeket költenek az alkalmazkodásra. Miért ne lehetnénk mi is ilyen bizalommal a dolog iránt? Nem kell ezt egymás ellen kijátszani. És nem értem, hogy a parlamentben itt ellenállás van azzal szemben, hogy kötelező energiahatékonysági célokat határozzunk meg. Van egy nagy politikai egység ebben a témában, hogyha a meglévő energiát hatékonyabban alkalmazzuk, akkor könnyebbé válik az is, hogy az energiatermelést elosszuk. És hogyha jól akarunk fellépni, hatékonyan akarunk fellépni, akkor itt kell kezdenünk meg kell határozni bizonyos szinteket a rendszerben, meg kell találni ezeket a szinteket, hogy jobban összhangba kerüljünk a szél és a napenergia területén. Több területet kell keresnünk, ahol képesek vagyunk haladni, például az épületek területén. Aztán a következő nagy téma a kis és középvállalatok, ők is legyenek energiahatékonyabbak. Ez egyébként néhány dolog szerepel persze a jelentésben is, vannak erre példák. Minden esetre azokat a területeket kéne vizsgálni, azokat a szinteket kéne vizsgálni, ahol az energiahatóikönysági célokat meg tudjuk határozni. Egyébként pedig a legtöbb dologgal egyetértek, amit uh, Matthias Róta elmondott. Természetesen szükség van beruházásokra senki sem tagadhatja, az energia elszivárog, túl sok energia tűnik el a fogyasztóhoz vezető úton. Itt komoly szivárgás van, például erre is figyelni kell, a smart grid, az intelligens hálózatok témáját ne felejtsük el. Nem szabad pazarolni az energiával, nem szabad elhagyni, elszivárogni az energiát a legkülönbözőbb véleményeink ellenére az atomenergiával kapcsolatban gondoskodni kellene arra, arról viszont, hogy jó legyen ez a dokumentum. Kavári asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak a kiváló munkájához. Csak egy témát szeretnék említeni, a klímacsomag és a versenyképesség gazdasági növekedés összehangolása. Ez lehetséges, de komplexebb megoldásokat igényel, és nem csak egy egyszerű széndiokszid kibocsátás csökkentési célt. Jelenleg 20%-os ez a célunk 2020-ig. Horizontális megállapodás is él, például a légi közlekedés tekintetében Véleményem szerint az a döntés, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentést ambiciózusabb célra lecseréljük, ezt össze kell kapcsolni effektív, hatékony, versenyképes és az energiaintenzív iparágak versenyképes energia megtakarító szektorá történő átalakítására nagyon fontos, hogy a gazdasági hatékonyságot az egész folyamat során figyelembe vegyük. Ugyanakkor 2012 utáni nemzetközi keretmegállapodást is figyelembe kell vennünk. A nemzetközi megállapodás egy olyan keret lehet, amely minden tagállam kibocsátás csökkentési célját összekapcsolja horizontális célokkal, például a, nem csak a légközlekedésé, hanem akár erdőgazdálkodási célokat is fel lehet állítani. Egy sor tudományos munka született arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet összekapcsolni ezeket a megközelítéseket. Áttekintettem egy néppárti tanulmány bemutatásához ezeket a tanulmányokat, és nagyon örülök, hogy az általam elvégzett munka érdekli a kollégákat. A most már a bizottság is kezdi elfogadni ezeket a megoldásokat, és remélem, hogy a, ez a megoldás is részese lesz majd annak, hogy a klíma és a növekedési céljainkat megfelelően össze tudjuk hangolni. Köszönöm. Bitikófer kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kollégával szeretnék vitatkozni, először Herzog asszonynal. Igaza van, Herzog asszony, hogy szükség van egy európai vonatra, nem jó, hogyha egyesek elutaznak, mások pedig az állomáson maradnak de nem értek egyet azzal, hogyha a kérdést arra hegyezik ki, hogy tulajdonképpen arról lenne szó, hogy azoknak, akik eddig kevésbé voltak progresszívak, adjunk több pénzt, hogy javuljon a helyzet. Az első kérdés az, hogy a kohéziós eszközöket miért nem használják szisztematikusabban arra, hogy energiahatékonyság javuljon például az épületek területén. Elég olcsón meg lehet azt ott teremteni az épületek területén az energiahatékonyságot. Például Németországban, és Németország ezen a területen sikeresnek mondható, ott sem az a helyzet, hogy először egy üzleti modell született, hanem először egy politikai szándék volt meg, hogy meghatározzuk ezt az irányt, és ebből lett egy üzleti modell. Igenis, a kohézióval egyetértünk, együtt kell haladnunk, ezzel is egyetértek, de megfelelő erőfeszítéseket kell követelni ehhez, és nem lehet plusz pénz témájában vizsgálni ezt. És Piper úrral is vitatkoznék egyébként, az a nagyszerű megfogalmazás hangzott el tőle, hogy meg vagyok döbbenve. Hát nagyon örülök, hogy a megdöbbenés most előkerül a parlament ezen oldalán is. A megdöbbenés az a kedvenc fogalma volt a zöld fundiknak annak idején nálunk az alapító atyáknak. Az egyik dolog, hogy magas szinten siránkozunk, másik pedig fekete-fehéren festjük le a világot, inkább feketében. Piper úr is ezt tette az imént. Piper úr úgy tesz, mint hogyha Németországnak a magas energiaköltségek miatt valamilyen ipari sivatagnak kéne lennie. Az 75%-ot Németország viselt a CO2 csökkentésből, már nem vagyunk képesek erre. Most a németek annyira versenyképtelenek pillanatnyilag, vagy éppen fordítva látjuk a helyzetet, hogy Németország az egyik legversenyképesebb pillanatnyilag. Még emlékszem, hogy a BD, a Német Iparosok Szervezete már, már korábban évekkel ezelőtt rámutatott arra egy tanulmányában, hogy az energiahatékonyság növelése igenis a versenyképességgel abszolút összehangba hozható. Magasak az árak Németországban, az áramárakról beszélek, de ez összefügg például a magas átvezetési költségekkel. Németországban az energia cégek jobban lenyúlják az ipart meg a fogyasztót, mint más országokban, mert Németországban nincsenek administratív energiárak az ipar számára, például az energiaintenzív iparágak tekintetében. Máshol van ilyen, de nem az a helyzet, hogy Franciaország, ahol alacsonyabbak az energiaárak, ö, iparpolitikailag lényegesen erősebb lenne Németországnál. Kétszer annyi energia munkahelyünk van arányában, mint Franciaországnak ha csak ezt az egyszerű fekete-fehér logikát követjük, akkor Ukrajnának, az iparának kéne a legnobbnak lenni, mert ott az energia szinte semmibe nem kerül. Ez torzítja a valóságot, amilyen képet itt mutatnak. És azt szeretném látni, hogy reálisan tekintünk a világra. Igenis van egy pozitív összefüggés az ambíciózus ökológiai orientáció, fenntartható innovati, innovációs politika és a versenyképesség között van kapcsolat. Mondom még egyszer, versenyképesség ezen ambíciózis innováció nélkül a jövőben nem lehetséges. Köszönöm szépen. Haszi kolléganő. Az imént lemondott. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Ez egy ipari és energiai ügyi, illetve kutatás ügyi szakbizottság, de nem szabad elfelejteni a fő kérdést, a klímaváltozási célokat. Nagyon jó tudományos kutatások vannak, amelyek rámutatnak arra, hogy a globális teherviselés kapcsán Európának többet kellene tennie, mint 30%-ot Európán belül 2020-ra. Remélem, hogy a kollégák ezt az alapvető kérdést szem előtt tartják. Más országoknak a világon nagyon jó érveik vannak, akik azt mondják, hogyha az EU kevesebbet tenne, mint 30 százalék, vagy és, és hogyha csak 25 vagy akár 40%-ot tesz Európa, akkor sem, teszi, akkor sem veszi ki a részét ebből. Ezt gyakran halljuk, de, de nem Európán belül, de mégis ez a vélemény Európán kívül. Másik pont, ami a 25%-ra vonatkozik. Janik Zsadó kollégám már rámutatott arra, hogy az Európai Bizottság a roadmapben azt eh, írja, hogy 18%-ra szeretné eh, csökkenteni az energiafelhasználást, és eh, szeretném ezt hangsúlyozni. Ez a 25 amit ugyancsak említettek, ez a költséghatékonyság szempontjából kritizálható, mert ez egy később finanszírozott kibocsátás csökkentés, csökkentés jelentene, és ez sokkal lassabban folyna ebben az évtizedben, mint a következő évtizedekben. Úgy vélem, hogy vannak jó gazdasági érvek is az ambiciózusabb energia megtakarítás irányába az Európai Unió 2020-ra mínusz 25%-ot javasol. Nagyon sok kollega, nagyon sok frakció hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos az energiahatékonyság, és én ezt teljes mértékben támogatom. De gondoljunk abba bele, hogy hogyan lehetne ezzel a jelentéssel a lehető legjobban követelni a hatékonyabb energiafelhasználási politikát. Tudjuk, hogy a bizottság is azt mondja, hogy a 20%-os energiahatékonysági javítás 2020-ra az nem igazán jó az EU számára. Másrésztről az Európai Bizottság azt is elmondja, hogy a mínusz 20%-os az ugyanaz, ami eddig is volt És hogyha 20%-os energiahatékonyságra törekszünk 2020-ra, az az EU-n belül 2025%-os kibocsátás csökkentést eredményez. Azt mondanám, hogyha a parlament bármit is mond, ami kevésbé ambiciózusabb, mint az Európai Bizottság 2020-ra 25%-os célja, akkor azt elleneznünk kell. Elleneznünk kell. Hiszen erősebbé kell tennünk az energiapolitikánkat. Kollégin Tikau. Tikau kollégin. Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék Csiszely asszonynak a tervezethez. Ami az energiahatékonyságot illeti, nos, hát ez egy fontos téma, amihez hozzá akarok szólni. Számos előttem szóló hangsúlyozta, hogy tudunk energiával takarékoskodni, hogyha intézkedéseket hozzunk mindenek előtt az energiaszállításban, de például az épületek szanálásában is, ami pedig a jövőbeli pénzügyi keretet illeti, és a pénzügyi keret átalakítását illeti, talán nagyobb összegeket kéne biztosítani az épületek megfelelő szigetelésére és hatékonyságára. A CO2 csökkentést is szem előtt kell tartani, ezt viszont összhangban kell megtenni a nemzetközi megállapodásainkkal. Szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy a fukushimai baleset és az atomenergia alkalmazása arra a következtetése kell, hogy vezessen, hogy az energia, az atomenergia a jövőben drágább lesz, mint pillanatnyilag. Ezzel azt akarom mondani, hogy azok az országok, amelyek most atomenergiára támaszkodnak mindenek előtt, nyilván átgondolják az energiamixüket, A megújuló energiák használatára vonatkozó terveket át kell alakítani annak érdekében, hogy a megújuló erőforrások vagy energiák aránya növekedjen. Ezért azon a véleményem vagyok, fontos, hogy a tagállamok nemzeti energiahatékonysági terveket vizsgáljanak meg, ezeket gondolják át, és így teremtsék meg a feltételeit annak, hogy jobban használják a megújuló energiákat. Ekkor tudjuk majd megvitatni az új mixet. Piruló úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy szót adott, és már is szeretnék köszöntet mondani, hogy az Pratico tanárnő vezetésével Dél-Olaszországból, Reggio Calabriából, vagyis Olaszország déli részéből egy diákcsoportot elvezetett hozzánk. Matthias mondta, hogy európai állampolgárok hallgatnak minket, ez igaz, még akkor is, hogyha egészen messze délen, akár Olaszország, akár más dél-európai országban ülnek, vagy onnan érkeznek. Nagyon fontos ez a téma. A széndiokszid kibocsátás, energiahatékonyság, energiamegtakarítás. megtakarítás tekintetében az a véleményem, ahogy Matthias is mondta, az energia, igazi energia megtakarítás pontosan az az energia, amit el fogyasztunk, illetve a megújuló energiaforrások felhasználása is rendkívül aktuális kérdés. Egy nagyon nehéz időszakot élünk a világ szintjén az energiaszektorban. Ahogy ma délelőtt is érkeznek az új hírek, amelyek nem túl optimisták, a Fukushima-i atomerőműből érkeznek ezek a hírek. Úgy gondolom, hogy igenis foglalkozunk kell ezekkel a kérdésekkel. Sok kolléga hangsúlyozta, hogy, és én is egyetértek ezzel, hogy a saját kezdeményezési jelentést a lehető legszélesebb körű támogatással kell elfogadnunk. Már csak azért is, mert el kell, hogy kerüljük, és én is elmondom azt, Utalok arra, ami a plenárison született. Egy parlament nem képes egy kifejezni a véleményét arról, hogy mit is gondol az atomenergiáról, hát ez elfogadhatatlan. Elolvastam a, az előadó által összeállított jelentéstervezetet, és nagyon jó munkának tűnik ez a számomra. Egy sor konkrét témával foglalkozik, ezeket most nem fogom felsorolni, de rendkívül fontosnak tartom. Viszont néhány módosító indítványt be fogok nyújtani, mert szerint véleményem szerint ezekkel javítani tudom a szöveget. Egy ö, konkrét témát szeretnék most említeni, az utolsó téma. Amikor a bizottságot arra kérjük fel, hogy prioritást biztosítson a klímaváltozás kérdéseinek, energia témának és a nyolcadik kutatási keretprogramnak. A kutatás és az innováció ebben a szektorban Soha nem lehet sok, túl sok. Oda kell figyelnünk arra, hogy nehogy az forduljon elő, hogy nehézségek merülnek föl. Egyébként sok kolléga is említette ezt, amikor mi vagyunk az utolsók, persze amikor utoljára kapok szót, akkor muszáj meg is ismételnem már elhangzó dolgokat. Minden esetre nagyon fontos, hogy a 2020-as, 2030-as, 2050-es célokat felállítsuk és elérjük. Én voltam az előadója a széndiokszid kibocsátás csökkentés témájának a könnyű gépjárművekre vonatkozóan. A szállítást is említették már előttem. A szállítással kapcsolatban nagyon fontos intézkedéseket hoztunk már, több kolléga is hangsúlyozta, több frakció részéről is, hogy a szállítás az egyik legfontosabb szektor. Úgyhogy amikor azt a jelentést készítettem, akkor is láttam, hogy nagyon sokféle vélemény él tekintetben is, de meg kell próbálnunk egységesen fölépni, és egy szöveget összeállítanunk, egy olyan szöveget, amely valóban nagy többség részéről támogatást kap és amely tényleg hatásos a széndiokszid kibocsátás csökkentése tekintetében, valamint az energia megtakarítás területén. Ez a szakbizottság, és már ez az utolsó mondatom, elsősorban az ipari kérdésekkel, kutatással és energiatémákkal foglalkozik. Kollége Weber. Weber kolléga. Ahhoz, hogy el tudjuk érni a 30%-os célt a széndiokszid kibocsátás csökkentése tekintetében, arra van szükség, hogy legalább három területen föllépjünk. Ahogy a kollégáim nagyon sokat beszéltek már erről, természetes, hogy az energiahatékony gazdaság, az energiahatékonyság, ami rendkívüli beruházásokat igényel, és Herzog asszonynak is teljesen igaza van, hogy ezt a dimenziót hangsúlyozza, hogy ez, ez lehet, hogy problematikus. A megújuló energiaforrások természetesen a következő fontos terület, itt tudjuk javítani a fellépésünket, de ha ezeket a célokat, tehát a 30%-os 2020-as célot, célt felállítjuk, akkor a villamosenergia témájában eh, el kell, hogy fogadjuk a nukleáris energia felhasználását. A nukleáris energiának sok negatív aspektusa van, ezt tudjuk, de van egy bizonyos előnye, hogy nincs széndiokszid kibocsátás, és amíg a megújuló energiaforrások eh, nem tudnak az atomenergia helyébe lépni hatékonyan és teljes mértékben, vagy pedig akár a foszilis, akár az atomenergia helyébe lépni, hát addig a klímaváltozás elleni harc eh, és a 30%-os cél megvalósítása azt jelenti, hogy a nukleáris energiát is alkalmaznunk kell. Nagyon sok atomerőmű működik és létezik, Franciaországban, Európában máshol. Vannak olyan területek, amelyet nem érint a földrengés kockázata, és ezek a területeken a közhatalom ellenőrzése igenis működik, és pontosan erre van szükség ha a nukleáris energiát el akarjuk hagyni, hát arra még egy generációra szükség van, 25-30 évre. De az új generációs atomerőműveknél a biztonságot sokkal magasabb szinten lehet garantálni, mint korábban. A közellenőrzés nagyon fontos, de meg kell tartani a maximális biztonsági célkitűzéseket, ez rendkívül fontos, és nemzetközi ellenőrzést is föl kell állítanunk. Elsősorban európait, a mi esetünkben. Az európai ügynökségeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy ezeket az erőműveket ellenőrizze és szabályozza, és az IEA részéről pedig mandátumot kell, hogy kapjanak, hogy a tényleges kontrollt elláthassák, de a nukleáris energia felhasználása fontos lesz a jövőben is. Kolléga Ransdorf. Hansdorf kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy választanunk kell. 1987-ben eh, Kennedy történész Amerikában eh, kiadott egy könyvet, és nagyon érdekes eh, ötletek voltak ebben. Azt mondta, hogy a nagyhatalmak akkor fognak megbukni, hogyha olyan ambíciókkal dédelgetnek, amelyek túllépnek képességeiken, és amelyek túllépnek meg gazdasági képességeiken. Ezt a bukást a túl nagy ambíciókkal kötötte össze, de úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi teher is egy ilyen fajta kockázat lett, amely túllép majd képességeinken. Bütikofer úr, ő azt állítja, hogy a német gazdaság teljesítmény nagyon jó, és azt kell mondjam, hogy nekem más a benyomásom most már, mert például Schröder úr, aki korábban kancellár volt Németországban, 20 ezer zöld kártyát adott olyan informatikusoknak, akik a német piacon dolgozhattak. Ezen 20 ezer kártyából csak 1500-at igényeltek, és 200 valósult meg ebből. Tényleg ennyi valósult meg ebből. Azért, mert Németországnak nagyon rossz a hírneve a fiataloknál, mert az információs technológia területén Németországnak egy olyan benyomást, Németország olyan benyomást kell, hogy lemaradott ország. Köszönöm szépen. Herzog kolléganőkért még szót. Köszönöm. Butikófer úr megnevezett engem, ezért szeretnék reagálni. Attól félek, hogy a magyar újságba be fogok ma kerülni, de szeretnék most egy pontosítást tenni. Hét éve dolgozom itt. Nem hiszem, hogy Európa Jótékonysági Intézmény, és nem hiszem, hogy az új tagállamok jótékonyságot keresnek, és úgy gondolom, hogy a 7 éves munkásságom ezt biztosítja. De ha 20%-ot tovább akarjuk növelni Európa szintjén, akkor egyszerűen nem elég, hogyha néhány tagállam ezt megteszi, és a többi meg hátra marad. És pont emiatt ezek az országok, az új tagállamok, amelyek nem kérnek jótékonyságot Európáról, nem tudják aláírni a kötelező célokat. Hogyha kötelezők lesznek a célok, akkor el kell, hogy fogadják, hogy ezeknek az országnak egy, egy, egyáltalán nincs meg a pénzügyi eszköz, hogy ezeket teljesítsék. Ezért abszolút ellenzem azt, hogy ilyenfajta jogalkotáson keresztül monopolizálási jogokat biztosítunk bizonyos ipari vállalkozások számára. Mi, minket az emberek választanak ide meg, és nem pedig az üzleti élet, nem pedig a világ vezető cégei nem ők választottak meg engem, és nem azért választottak meg, hogy monopolisztikus jogokat biztosítsak bárkinek szerettem volna reagálni erre, mert nagyon személyes volt ez a megjegyzés. Ha bármi olyasmire emlékszik, hogy én az Európai Uniótól akár egy penit is kértem, anélkül, hogy ennek versenyképességi hátra lenne, akkor kérem ezt jelezze. Ebben nem akartam belemenni, bár szeretek vitatkozni. Bütikufer úr, másfél másodpercre kapszol. Miután Piper úr ezt így mutatta be, mintha a mi politikánk oda vezetne, hogy a német ipar itt sántikál, ha nem is megy teljesen tönkre. Most meglep az, hogy hercogasszony úgy állítja be, minthogyha a mi energiahatékonysági orientáció politikánk tisztán egy német ipari lobby képviselő lenne. Tehát ez nagyon szélsőséges vélemény, és nem illenek egymáshoz. Időnként szerintem bölcs dolog időt szánni arra, hogy megvitassunk bizonyos tényállásokat. Ma még nem tettük meg feltétlenül. Piper úr csak felhívta a figyelmet arra, hogy mi történne ha, vagy mi történhetne ha. Nem azt írta le, hogy mi a helyzet most. Azt gondolom, de talán elnökként elmondhatom. Egy dolog fontos lehet jó alkalmat kaptunk a saját kezdeményezésű vélemény kapcsán, hogy kísérletet tegyünk arra, ami persze nem könnyű, hogy a legkülönbözőbb politikai pozíciók ellenére megtaláljuk az utat oda, hogy hogy tudjuk nyugodtabbá tenni a helyzetet. Tehát az, hogy egyre magasabbak a célok, egyre ambíciózusabb a célok, egyre többet, ez nyugtalanít engem is, mert egy idő után az emberben az alakul ki, hogy úgy nem lehet megcsinálni, egyszerűen túl sokat várunk magunktól, és itt vannak a következmények, amelyeket nem gondoltuk végig. Sorolni tudnám a példákat arra, amikor ilyen politikai gyors döntések végül is oda vezetnek, hogy nagyot csalódunk. E, talán jobb végig gondolni ezt egyszer. Itt volt egy vita néhány évvel ezelőtt az unbundling témájában, ami persze egy tök más téma, de ha az ember alaposabban megnézte a hatásvizsgálatot, tényleg alaposan végszámolták ezt, és amikor alaposan megnéztük a dolgot, egy sor kérdés felvetődött. Nem akarok ennek a mélyére menni most persze, ami a hatásokat illeti. Nézzük meg, hogy tényleg a számítások, a vizsgálatok tényleg font, mit, mihez vezetnek. Ezt alaposan meg kell nézni, itt sok tennivalónk van még, hogy ebben pontosabbak legyünk. Bölcs dolog, alapvető belvív vitákat folytatunk a jövőben is ezt szeretnénk, sőt még inkább ezt szeretnénk, még alaposabban meg kéne nézni, legalábbis a jogalkotási döntések esetében, hogy egy külön vitapontban alaposan rágjuk meg, értékeljük, hogy a lehet lehetséges következmények értékelése helyes, vagy nem. És ez könnyebbé teszi a döntést is. Elnézést kérek. Két éve nem mondhatok ilyet, mert elnök vagyok, de szörnyű, szörnyű. Nagyon megerőltető. De a hát Ransdorf kolléga is hozzá akart szólni, tehát neki is joga van ehhez. Ransdorf úr, parancsoljon. Ja, das ist äh, nicht höflich, aber... Nem egy udvarias dolog de kritikus szavakat kell hozzáfűznöm az anyagokhoz, amik Öttinger biztos úrtól származnak. Tegnap itt járt a körünkben, tárgyaltuk vele, és csalódott voltam, mert csevegésbe ment ez át, és nem a tényleges problémákat vizsgálja, amelyekkel itt Európában szembesülünk. Az energia roadmapben, amely energiával foglalkozik, egyetlen szó sem szerepel a szénről. Hogy lehetséges az, hogy a szén nem jutott eszébe energiahordozóként. Hát ezt, ezt nem tudom felfogni. Most pedig az ipar képviselőit hívja meg, és arról beszél, hogy a 2020-as roadmap-et át kellene dolgozni, olyan értelemben, hogy az új változatban az atomenergia nem kap szerepet. Ez hihetetlen, ezt kell mondjam. Számomra sajnálatos az, hogy Pibalsk biztos úr elhagyta a székét, sokkal jobb volt, mint a mai biztos. Jó, mindenki úgy értékeli, ahogy akarja, teljesen joga van hozzá, talán bölcsebbnek tartanám, hogy akkor tegyük ezt meg, amikor a vitát ilyen értelemben folytathatjuk. A roadmap esetében nyilván meg fogjuk vitatni ezt, alternatívákról fogunk beszélni. Megnyitathatom Ransdorf úr Németországban újabb vita folyik mostanában a szénenergia használatáról fokozottabban, tehát egyik vezető újságban olvastam, hogy egy nagy német néppárt elnöke követelte, hogy új szénerőműveket építsünk, hogy gázt adjunk, nem hát rendesen széndiokszidot lökjünk ki a levegőbe. Jó, most mindenki szót kér, elkezdtük. Valamikor ezt le kell zárni. Langen úr, ő még nem szólt, de csak azért, mert nem szólt. Csak az igazság kedvéért. Mondom, Pibalks kolléga, akit én igen nagyra becsültem, el kellett, hogy fogadja, hogy a két atomerőművet leállítottak az ő ideje alatt Ignalinában, tehát a, a, a, ezek volt, ez, tehát csak kiegészítésképpen ahhoz, amit hozzászóltak. Most vége van, a bizottság kap szót abban a témában, amelyről ma beszélünk. Vergóta úr, ha jól látom, parancsoljon és utána a jelentés készítője. Egy néhány napi rendi pontunk van még. Vegóta úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nagyon hasznos a jelentés, és nagyon élénk, érdekes a vita. Három témát fogok most említeni. Első, a következtetések, amik szerepelnek a jelentésben üdvözöljük ezek nagy részét. Úgy gondoljuk, hogy sok hasznos javaslat szerepel a jelentésben amelyek egészen hasonlóak azokhoz az ajánlásokhoz, meg szakpolitikai célokhoz, amelyeket a roadmap-ben felállított a bizottság. Például az energiatechnológiai terv fontossága, a kutatás, fejlesztés, az alacsony szénfelhasználású gazdaság tekintetében nem hangsúlyozhatjuk eléggé ezeket a témákat, hiszen nagyon fontosak a hosszú távú célok elérése szempontjából, de hasonlóan a versenyképesség miatt is az Európa jövőbeni a gyártó szektora számára, hiszen nagyon sok vállalkozás úgy gondolja, hogy új lehetőségeket biztosítanak ezek a szektorok. Második téma a beruházások fontossága, ezt a roadmap-ben mi is hangsúlyoztuk, és a következtetésben szerepel például az innovatív pénzügyi eszközök használata. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket, hiszen fontos, hogy az európai befektetéseket ösztönözzük az alacsony szénfelhasználású technológiákra, és ezek a befektetések kapcsolódnak az energiafüggőség csökkentéséhez is, hiszen így csökkenhet a kőolajlapú energiahordozók importálása Európában. Korábban is hangsúlyoztuk, hogy az energiahatékonyságot például az új tagállamokban is jelentősen lehet fokozni. Szeretnék reagálni erre, hogy most vizsgáljuk részletesebben a tagállami adatokat, és hogy milyen fajta befektetésekre, beruházásokra van szükség az egyes tagállamokban, hogy a különböző célokat el lehessen érni. A végül az energiahatékonyság a harmadik téma. Sokan beszéltek erről, mi is hangsúlyoztuk a roadmap-ben, hiszen szerintünk ez egy egyik legfontosabb eszköz ahhoz, hogy a hosszú távú céljainkat elérjük. A vitában sokszor említették a költséghatékonyságot, és hogy mit is jelent ez 2020-ra, 2030-ra. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Egyrészt helyes, amikor a bizottság a roadmap-ot állít föl, akkor azt mondja, hogy 25%-os csökkentés, illetve 25%-os hatékonyság növelés lehet elérni a 2020-as 20%-os célt, és 2030-ra 30%-os célt, és ez folytatódhat. Az biztos, hogy az útnak a második része ö, nagyobb költséget igényel, mint az első a célkitűzések tekintetében a roadmapben az első fázisban szereplő számok elérése. A bizottság azt is kimondta, hogy az energiahatékonyság tekintetében, ha többet teszünk, akkor csökkenteni tudjuk 25 vagy akár még magasabb százalékos értékkel is a kibocsátást. Aztán sokan szóltak uh, hozzá az energiaintenzív uh, iparágak hatékonyságához, az kibocsátáshoz, nemzetközi megállapodásokról, klímaváltozás elleni harcban. Két megjegyzésem lenne ebben kapcsolatban. A bizottság a carbon leakage témában a szénszivárgás témájában a klímacsoma keretei között foglalkoztunk, a fő közleményben is foglalkoztunk vele, és a 2050-es roadmapben is szerepel ez a téma, tehát ezt nyomon követjük szorosan ezt a témát. Európában megtörténtek az intézkedések, például a szabad allokációra vonatkozóan. Az új elemzések azt mutatják, hogy alapvetően az intézkedések érvényesek, de csökkent a hatásosságuk ezeknek az, az képest, mint hogy három évvel ezelőtt terveztük. Két oka van. Az egyik, hogy ott van a kopenhágai célok, az három évvel ezelőtt nem volt meg, és Kína az öt éves tervében a kopenhágai vállalást teljesíti, és egyébként pedig az intézkedéseket úgy gondoljuk, hogy megfelelőek, és a szénszivárgás ellen megfelelő az alapot képezik. Köszönöm. Oké, okay. herzlichen Dank. Rendben van, köszönöm. Kicsit nyugtalan vagyok személyesen, hogyha 5 éves, 10 éves tervekről hallok, de ez valószínűleg az én személyes érzékenységem. Kolléganő, parancsoljon előadóként. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes vita volt, élénk vita volt. Ez azt jelenti, hogy számos kolléga szólt hozzá a vitához, ami természetesen azt jelenti, hogy az árnyék előadóknak, meg nekem is persze nehéz feladat jut. Ez azt jelenti, hogy röviden összefoglalom nyilvánvaló, valamennyien világos célokat akarunk, és konszenzusra fogunk jutni, hogy ezeket a célokat hogy kell alakítani. Természetesen stabilitásról kell gondoskodni a társadalmainkban, méghozzá oly módon, hogy a megfelelő célokat tűzzük ki. Én is azon a véleményen vagyok, hogy 2020-ig kellő korlát változás van már, reális megközelítésekre van szükség, az előnyöket, hátrányokat mindig mérlegelni kell a döntéshozatalunkban. Az ETS rendszernek több időt kell adnunk annak érdekében, hogy a rendszer tényleg jól fejlődjön. Az energiahatékonyságról is többet kell beszélnünk. Természetesen érdekes az a vízió, hogy 2020 után, azt hiszem 2030-ról is beszéltek, hogy ez fontos pont, a technológia semlegesség, abszolút egyetértek, és intézkedéseket kell hoznunk, hogy fejlesszük az új technológiákat. A vita nem csak ma zavart egy kicsit, úgy általában zavar az, amikor a vitában nagyon gyorsan Németországra térünk rá. Remélem nem, szok, nem sokára vége a német választásoknak, hogy ne kerüljön annyira előtérbe Németország a vitáink során. Tudni illik, az egész Európai Unió együtt kell, hogy dolgozzon. És természetesen javaslatot kell tennünk intézkedésekre. A bizottságtól is azt hallottuk, hogy van lehetőség, számos lehetőség van arra, hogy intézkedéseket hozzunk, és ott, ahol több lehetőség van, azt várjuk, hogy több ösztönző szülessen az Európai Unió részéről, ami pedig a Kyoto jegy, jegyzőkönyvet illeti, azt tudom mondani, valamennyi tagállam meghaladta már a protokoll, a jegyzőkönyv céljait, egy állam kivételével, amit én képviselek, ez Szlovénia. Ez így van. Ami pedig a beruházás támogatást illeti, erre jobban kell figyelnünk. A módosító indítványok egyenlőre gyengé megfogalmazottak. Remélem, hogy plusz javaslatokat tudunk még kidolgozni szóbeli módosító indítványok is előfordulhatnak még. A 29. pontra szeretném felhívni a figyelmet ebben a bekezdésben. Azt mutatják be, hogy az ITRE szakbizottságban az elképzeléseink hogyan alakulnak, hogyha a klíma céljainkat meg akarjuk haladni, és többet akarunk elérni. Azt gondolom, hogy itt ezen a területen további módosítókat terjeszthetnénk elő, és jobban fogalmazhatnánk meg ezeket. Beszéltem a konszenzusról, az egységről, Európai Parlamentként erőt kell mutatnunk, és meg kell tudnunk állapodni először az ITRE-ben, utána pedig természetesen egy közös utat kell keresnünk az Envivel. Az Envi előadója ebben a témában most elhagyta az üléstermet, de itt volt a vita során meggyőződésem, hogy sikerül az Envivel majd megállapodnunk, és itt egy közös célra van szükség, nem pedig széthúzni. Hogyha az ITRE és ENVI megállapodásra tud jutni, akkor a plenárison is sikeresek lehetünk oly módon, hogy nagy többséget érünk el, és ezzel egyértelmű jelzést küldünk. Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pontot be is fejezzük. Van egy néhány további napirendi pont, még az első, amiről beszélni akarok. Hol is van a cetlim? Az unió éves költségvetésre vonatkozó pénzügyi szabályok. Ódi kolléga, aki ezzel foglalkozik. Bocsánat. Nem, elnézést, Kálfin kolléga, persze, rossz, rossz sort olvastam. Kálfin kolléga az, Odiur úr, csak egy árnyék előadó. Odi egy Kálfin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Már egyszer vitatkoztunk erről a kérdésről a pénzügyi rendelet, kötvetés rendeletről, és úgy gondolom, hogy a költségvetés elköltése nagyon fontos innovációs politika szempontjából is. El kell önöknek mondjam, hogy hosszú folyamat volt ez, többször kaptuk meg a bizottságtól a dokumentumot, majd visszaküldtük a dokumentumot nekik, most már kaptunk egy olyan dokumentumot, amelyről a parlament június előtt fog szavazni, hogyha jól tudom, ezt az információt kaptam az illetékes szabizottságtól és Gressler kollégától. Ez egy hosszú folyamat, a tanácssal is folyik az egyeztetés, de itt tartunk. A szöveg, amelyről most beszélünk, az nagymértékben javult az első verzióhoz képest. Számos kérdést megelmítettünk, amelyet szeretnénk látni a költségvetési rendeletben. Kiemelném a fő pontokat. Először is a szabályok egyszerűsítése. Itt főként a kutatás, innovációs, ipari politika kapcsán beszéltünk erről. Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy sokkal jobb definíciókat és tisztább, egyértelműbb szabályokat szeretnénk látni az európai alapok felhasználása kezelése kapcsán. Ezen kívül volt egy aggály, amelyet a tudományos közösség vetett fel, az eredmény alapú és az eredmény orientált megközelítés, ami nagyon nehezen alkalmazható a kutatás és fejlesztés, illetve a kutatás és innováció területén. Ezzel részben a szövegben már foglalkoztunk, amely most előttünk van aggály volt annak irányában is, hogy itt van az elfogadható kockázat mértéke, és szeretnénk elkerülni a kockázatokat, és szeretnénk a hibákat is elkerülni az alapok felhasználásánál. Ez is egy olyan pont, amelyet figyelmen kell kísérnie, a számvevőszék mert mértékben foglalkozik ezzel. A kutatásról és fejlesztésről beszélünk, akkor tisztában kell lenni azzal, hogy ha minimalizálni szeretnénk a hibákat az alapok felhasználásakor, akkor maximalizálni kell a bürokráciát, az ellenőrzéseket. És így kockáztathatjuk azt, amit már a kutatók jeleztek az Európai Parlament irányába, hogy így elvesztik az érdeklődésüket az iránt, hogy egyáltalán kérjenek európai alapokat, pénzeket. Ezért a helyes egyensúlyt kell megteremtenünk, el kell kerülni a kockázatokat, és részletes vizsgálatra van szükség annak irányába is, hogy hogyan költjük el a pénzeket. A tudományos közösség azt szeretné, hogyha nem csak a bürokráciába vonnák be őket az eljárásokba, hanem szeretnének hozzájárni, közvetlen, szeretnének hozzájutni közvetlenül a az alapokhoz. El kell mondjam azt is, hogy a szövegben van egy lépés, ami már a jó irányba mutat, viszont ez nem elegendő. Néhány tisztázó pontot javasoltam a kockázatfelméréssel kapcsolatban, és hangsúlyoztam azt is, hogy figyelembe kell venni a különböző területeket például a kockázatokat a kapban, a kohéziós politikában, a kutatás innováció területén. Ezeket különböző minden módon kell felmérni, mert ezek különböző területek. Az egyszerűsítést illetően a végrehajtás során, a költségvetési rendelet végrehajtása során történik az egyszerűsítés, Jelenleg a költségvetési rendeletben ez kielégítő, de meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a végrehajtási zárdékot még javítani lehessen. A szakbizottságunk úgy véli, hogy az előfinanszírozás a helyes megoldás. A probléma az az volt, hogy amikor ösztöndíjakat alkalmaztak, akkor túlságosan nagyon nehéz szabályok voltak, most már ezt megoldották a szövegben. Magukat ezeket az ösztöndíjakat illetően egyértelmű a definíció azt illetve, hogy mi egy ösztöndíj, és ez is már pozitív irányba mutat. Definiáljuk a, a díjakat is néha díjakat kapnak a tudósok. Ez is eh, egy pozitív fejlemény, de a eh, hagyományosabb módjait kell megvizsgálni a kutatások eh, finanszírozásának. Vannak módosítások, amelyeket javasoltam a jelentéshez. Ebben Utaltam két eh, szerintem fontos dokumentumra. Az egyik egy olyan dokumentum, amelyről már szavazott eh, a parlament, ez a Carvalho jelentés volt, amely számos nagyon fontos eh, javaslatot tartalmazott kutatás és fejlesztés finanszírozására vonatkozólag. A hetedik keretprogram félidős értékeléséről szóló szakértői jelentés, amelyet 2010 novemberében adtak közre, ez is fontos dokumentum, és ezt is felvettem. Azt is megemlítettem, hogy egy, egy egyértelműbb módszert arra lenne szükség, és egyértelmű definícióra van szükség a kockázatok kapcsán, illetve azt is kiemeltem, hogy milyen feladat a tagállamoknak az alapokat illetően, A bizottságtól azt is kérhetnénk, hogy a program végrehajtása során, ha azt látják, a túl magas a hiba százalék, akkor kiigazító módszereket kell tenniük, és akár újra is tervezhetik a programot, hogyha erre szükség van. Ezek a fő pontjaim. Végezetül elmondhatom azt is, hogy maga a szöveg nagyon fontos lépést jelent a megfelelő irányba, az európai költségvetés felhasználása a fejlesztés irányába sokkal egyszerűbbé válik így. A elfogadható hibakockázat definíciója megfelelő, és plusz akadályokat, bürokráciát is leküzdenek. Ebben a szövegben amikor majd a szövegről szavazunk, akkor lesz még egy kis plusz munka a végrehajtó záradékkal, de ez majd a következő lépés lesz, és eh, a bizottságnak egyetemű keretet kell adnunk, amelyen már lehet folytatni a munkát a jövőben. Köszönöm szépen, Ódi úr! Köszönöm, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Káfin kollégának, mert ennyire nagy érdeklődéssel és aktivitással készítette elő ezt a dokumentumot. A pénzügyi szabályozás és az a rendelet lehetővé teszi azt, hogy végig gondoljuk az egyszerűsítési intézkedések jogi alapát. Mindannyian akarjuk az egyszerűsítést, és üdvözlöm Kárvályó asszonynak a jelentését is az egyszerűsítésre vonatkozóan hiszen némi bizonyos mértékben meg lehet oldani azt a problémát, hogy a most a tudományos intézmények milyen jelentős bonyolult feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. Ebben az értelemben fogunk néhány módosító indítványt benyújtani. A részletkérdések a 77-es bekezdésben a, a bizottság megmagyarázza, hogy a hogyan történik a kihelyezés. Viszont az a probléma, hogy a kutatóintézkedések arról panaszkodnak, hogy amikor a bizottság egy ellenőrzés követően visszakérte a pénzt, és hogyha bármilyen vita volt a visszatérítéssel kapcsolatban, akkor a bizottsági számviteli hatóságok azonnal levonták a jövőbeli programokból is az összeget. Tehát mondjuk a hatos keretprogrammal kapcsolatban volt egy vita, akkor a hetedik keretprogramból ugyanazt az összeget már automatikusan levonták. Úgyhogy én javasolnám, hogy a 77-es bekezdésben szerepeljen az, hogyha a bizottság kompenzációt akar alkalmazni, ezt csak akkor, hogyha valóban biztos ennek az alapja. Tehát, hogy legyen meg a jogegyenlőség a bizottsági elszámolás és az érdekelt fél között is. Még egy megjegyzésem lenne, amikor persze itt jogászokra lesz szükség, és én nem vagyok jogász, és sok képviselő ugye nem jogi szakember, de az az egyszerűsítés, amit mi akarunk, annak mi lesz a jogi alapja? A pénzügyi rendelet az a teljes, globális, az unióra vonatkozóan, vagy lesznek olyan jogi aktusok, alapjogi aktusok, amelyek bizonyos szakpolitikák végrehajtására vonatkoznak. Sajnálom, hogy ebben a témában a, egy másik jelentéssel kapcsolatban, amikor előadó voltam, akkor azt mondták nekem, hogy az alapjogi aktusokhoz nem nyúlunk hozzá, de ennek ellenére szeretném, hogyha meghallgatnánk a bizottság véleményét és a szakértők véleményét a e tekintetben. Tehát hogyan fogjuk meghatározni azt a jogi alapot, amire szükségünk van, ahhoz, hogy végrehajthassuk Kárvállalasszony jelentésében szerepel dolgokat, vagyis a parlament alapfeladatait. Még néhány megjegyzésem lenne. Nem tudom, egyébként a bizottság és a kollégák véleményt is szeretném meghallgatni, hogy nem érkezett el az ideje, hogy a költségvetést átös struktúráljuk. Itt konkrétan a pénzügyi rendelet 40-es cikkére gondolok, hogy nem kellene most bevezetnünk azt a szegmentálási elképzelést, hogy válasszuk le a működést és a beruházást. Azt látjuk, hogy az Unió néhány év óta felteszi a kérdést a beruházási témák tekintetében a Galileo és az ITER programokra is ez érvényes. Tehát a költségvetés struktúrája igazából csak kiadásokkal és bevételekkel foglalkozik. De ez nem felel meg az a rendszer akkor, amikor befektetési, beruházási finanszírozásokról van szó, méghozzá nagy projektek esetében, olyan nagy projektek, amelyek természetesen nem évesek, ezeknek a működése több éves, és amelyek akár még egy pénzügyi tervezési időszakon is túl költségeket és bevételeket generálnak. Úgyhogy ezért a kiadások és a bevételeket szerintem osztályozni kéne működési kiadások, bevételek és beruházási kiadások és bevételekre. Úgy gondolom, hogy a Ipari Bizottság és a Költségvetési Bizottság még a elfogadható kockázati szintről nem folytatott részletes vitát. Ez a 29-es pont egyébként. Megmondom őszintén, nem hiszem azt, hogy a, ma az állampolgárok elfogadnának egy olyan elképzelést, hogy legyen egy bizonyos elfogadható kockázati szint, hiba kockázati szint, és aztán ugye vannak olyan hibák, előfordulnak bizonyos hibák, és akkor erre mi azt reagáljuk, hát ez belefér még a tolerálható hiba szintbe. Úgy gondolom, hogy nagyon prudensnek kell lennünk. Már maga a számvőszék is összekeveri az elfogadható hibakockázati szintet, ami egy bizottsági ügyvezetési terminus, és az audit tekintetében elfogadható kockázati szintet is, amikor ugye a számvevőszék jelentés véleményt készít a bizottsági költségvetésről. És az a baj, hogy a sajtóban, főleg ugye az euroszkeptikusok körében ez nagy visszhangot tud kelteni, hiszen amikor a közleményekben mi pontatlanul fogalmazunk, annak mindig vannak olyanok, akik örülnek. Még hozzátenném azt is, hogy a jelenlegi megfogalmazásban a szövegben nem lehet jól érteni, hogy itt a, a hibák számáról van szó, vagy pedig a hibákkal kapcsolatos összeg szintjéről. Mert ha mondjuk 2-300 millió euróról beszélünk, az egy dolog, és most nem tudom, vagy pedig azt mondjuk, hogy 10-15 hiba, méghozzá egyszerű hiba, egyszerűen azért, mert a rendelet túl bonyolult, és a számvevőszék egyébként nem elégségesen méri föl, például a strukturális alapot. Hát a, Összesen 180 ellenőrzést végez a számvőszék, ugyanakkor több ezer kifizetés van. Mondjuk 180-as mintában 10 esetben hibát találnak, és ugye nem mindegy, hogy ezeket milyen összekapcsolódik, úgyhogy az elfogadható hiba kockázati szinte kapcsolatos bekezdés szerintem jól lenne pontosítani, illetve kérem, hogy ezt vitassuk meg. Kollegin, nein, Kollege Bütikofer zuerst, Schattenberichte. Bütikofer kolléga. Köszönöm szépen Kalfin úrnak is. Rövid néhány megjegyzés. Az utolsó megjegyzést illetően, amit Ódi úr mondott, nos ebből szeretnék kiindulni. A tolerálható kockázat koncepcióját eh, nem tartom nagyon egyszerűnek, ez eh, nagyon gyorsan egy slippery slope-ra, egy csúszós lejtőbe mehet át. És elmúlt évben vitattuk a, megvitattuk a számvevőszék jelentését, és láttuk, hogy az F hogy a hetes keretprogram területén jelentős eltérések vannak. Nem csak reális, kétszázalékos hibákról beszélnek, akár 5%-ról is szó lehet. Minden esetre egy dologra ügyelni kell, hogy ne kerüljünk egyfajta ingamozgás hatása alá itt a költségvetési filozófiában. Egyrészt először a komisszión Santer, utána a Santer bizottság után keménykedés, aztán most a, a gyenge kéz, vagy az enyhülés, és akkor ide-oda végletek felé mozgunk, ezért az összes javaslatot illetően, amit Kálfin úr is mondott, úgynevezett korrektúra mechanizmusokra lenne szükség a programok alkalmazása során hogy megakadályozzuk azt, hogy a jó szándék, mert a szándékot osztom, hogy rugalmasak akarunk lenni, és egyensúlyt akarunk teremteni, hogy ez ne ö, csúszom ki a kezünkből. A kollégén Kávályó. Kávályó kolléga. Köszönöm elnök úr, és szeretnék köszöntet mondani az előadónak és az összes árnyék előadónak a nagyon jó munkáért. Az egyszerűsítési jelentésben igazából 70 konkrét ajánlás szerepel a támogatási, rendszertámogatási programok egyszerűsítése tekintetében, ugye kutatás, van szó. A 70 közül a munkacsoportban mi meg kívánjuk határozni azokat, amelyeket azonnal lehetne alkalmazni, és amelyek a bizottság illetékességébe tartoznak. Aztán vannak olyanok, amelyek a be tehetők Ódi úr köztes jelentésébe a hetes kutatási keretprogram köztes felülvizsgálatába, és aztán vannak olyanok, amelyek azt igénylik, hogy a pénzügyi rendet módosítva legyen szeretném hangsúlyozni, hogy biztosítani kell azt, hogy ezek szerepelni fognak valójában a jelentésben. tehát szeretnék kiemelni. A kutatók számára nagyon fontos, hogy a befogadható költségeknél a számviteli eljárás az pontosítva legyen, illetve hogy az országokban alkalmazott szabályokat, a normál számviteli szabályokat lehessen ezeknek az esetében is alkalmazni. Egy másik, amit említeni kívánok, hogy ne az előfinanszírozás tekintetében a kötelezettségek már ne legyenek annyira szigorúak, aztán a a regiszterrendszernek a bonyolultságának a csökkentése, mert most ez nagyon bonyolult. Negyedik, ezt már az előadó említette, az a, a díjak alkalmazása. Szerintem pontosítani kell, hogy ne általánosan használjuk ezeket a díjakat. Pontosítsuk, hogy az egyes díj mire vonatkozik, mikor adhatok ki. Az utolsó megjegyzésem, hogy az ex post auditokat és a retroaktív visszamenőleg érvényes intézkedéseket csökkenteni kell, ezt is nagyon fontosnak tartom, ezt a kutatók kérik, és ez az egyszerűsítési jelentésben szerepel. Tehát ezek azok a pontok, amelyeknél a pénzügyi rendeletet részletesen meg kell vizsgálni, és örülök annak, hogy örülnék annak, hogyha a kollégák a jelentésbe, a pénzügyi rendelet módosítására szóló jelentésbe bevennék ezeket a témákat. Köszönöm. Al, ha csak will mér. mehr. azt, hogy már nem, ez egy nagyon bölcs megjegyzés. Ha már minden elhangzott, ami jó dolog, akkor nem kell hozzászólni. Akkor pedig az előadóhoz fordulok. Kaffin úr. Még bizottság? Senki nincs itt. Jó? Kaffin úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, akik időt szakítottak arra, és megvizsgálták ezt a dokumentumot, amelyet nem annyira könnyű azért elolvasni. Gyakorlatilag egyetértek minden fontos ponttal, amit megemlítettek, és ezeket sokkal egyértelműbbé kell tennünk, főként azt, amit Ódi úr is elmondott a 117-es bekezdéssel kapcsolatban. Itt valóban tisztázni kell azt, hogy mi a koncepciónk az elfogadható kockázattal kapcsolatban. Úgy vélem, hogy ez tényleg eléggé csúszós terep, nem tudjuk, hogy mit a módszertan. Másrésztről én azt látom, hogy az illetékes szakbizottságban és maga a jelentéskészítő is szeretné ezt a elfogadható kockázati szintet. Hogyha ezt szeretnénk, akkor legalább és ezt javasoltam 29-es cikkben, akkor legyen egy egyértelmű módszertan, hogy hogyan fogjuk majd felmérni ezt a kockázatot, milyen kritériumok lesznek itt. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nagy a zavar azzal kapcsolatban, hogy mi is az elfogadható kockázat, különböző adatok vannak itt. Hogyha ezt alkalmazni fogjuk, és ez benne lesz a költségvetési rendeletben, akkor nagyon pontosan kell ezt eh, definiálni. Ódi úr azt is mondta, hogy meg kell különböztetni a befektetés, illetve működés eh, között. Én itt eh, erről akkor beszéltem volna, amikor a következő költségvetési rendeletről beszélünk, a költségvetés struktúrájáról beszélünk. Sokan nyújtottak be módosítást, hogy legyen külön sor a nagy projektek számára akár a kutatás, akár más területeken. Azért tették ezt, hogy ne keveredjenek ezek az Európai Unió jelenlegi programjaival. Hogyha ezt bele lehetne venni a költségvetési rendeletbe, ez jó lenne, de hát ez inkább a költségvetés struktúrájához tartozik. Számos kérdés, amit Kárvályó asszony felvetett, azt a végrehajtási intézkedések közé kell felvenni igazából, de örülök annak, hogyha ezeket is bele tudjuk foglalni majd a költségvetési rendelet szövegébe. És természetesen várom a konkrét javaslataikat a konkrét szövegekkel kapcsolatban, hiszen ugyanabban az irányban gondolkodunk mindannyian, és a sokkal könnyebbé teszi a munkámat. Elnök, köszönöm szépen, és ezzel lezárjuk ezt a vitát és szeretnék arra utalni, hogy május 3-án 12 órakor fog lejárni a módosító benyújtásának határideje. Most pedig rátérünk a 23-as lenni pontra, a triológusra adott mandátum a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban. Cooper úr, a jelentés készítője, mindig ugyanazok dolgoznak, úgy tűnik és eh, Bütikoffer úr kapja meg a szót. Herr Vorsitzender, um, ich möchte auf... Köszönöm szépen, elnök úr. Négy pontot szeretnék kiragadni. A legfontosabbak kettő van ezekből, nos ezeket mondom először. Nagy jelentősége van, hogy az EU 2020-as stratégiájának végrehajtását vegyük komolyan. Éppen ezért az első bekezdés az én tervezetemben ezt külön hangsúlyozza. Érdemi, koordinált és megfelelő mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásokra van szükség, hogy a prioritásokat realizálni tudjuk. Hercogasszony, aki most sajnos nincs itt, ő teszi általában, ezt most ő helyette megteszem. Tehát felhívom a figyelmet arra, hogy az én szavaimmal foglalmazva az EU 2020-as ügyeket a hajunkra kenhetjük, hogyha nem tudjuk alátámasztani megfelelő pénzzel. Ez egy abszolút központi feladat mi vagyunk az a szakbizottság, amelyik felel ezekért az ügyekért különösképpen, tehát nekünk ezt át kell vernünk. Aztán a második pont, ez az én hatodik bekezdésem. Arra kell ügyelni, és hogy ügyelünk rá, az nem jelentheti, hogy nagy projektek folyamatosan zavarják a kutatás fejlesztésre fordított pénzt. Tegnap Öttinger úrral vitáztunk, ahol Öttinger úr azt mondta, aminek én örültem, hogy ő is azt látja, nem lehet az, hogy az ITER állandóan ütközik más finanszírozásokkal a kutatás területén, például az energia területen ahol konkrét tartalmak vannak, vagyis ez két külön ügy, két külön témaként kell megvitatni, függetlenül attól, hogy mennyire foglalkoztat, hogy mennyire örülünk az iternek, vagy éppen nem. Ne tegyük lehetővé, itt a Galileo is az iter mellett, tehát ne tegyük lehetővé, hogy a nagy projektek állandóan egy ilyen spontán tendenciát fejlesztenek ki, hogy a mi politikailag tisztán eldöntött kutatási prioritásainkba belevágnak, belerágnak, hogy úgy mondjam, és a gazdaság és az ipar kiszámíthatóságát ássák alá ezzel. Ezt meg kell akadályozni. Éppen ezért a költségvetésben megfelelő lépéseket kell tenni. A harmadik megjegyzésem úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban nem kell hosszasan taglalni, hogy a kutatásfejlesztés feltételeit javítani kell, és hogyha az EU20-as, EU 20 as 2020 as rétegét tartjuk szem előtt, akkor bizony vannak prioritások, amelyeket be kell tartani. Ezt megfelelően megfogalmaztam. Mindenek előtt a második bekezdésben. A harmadik pont pedig, amiről beszélni akartam, az a small business, a small business perspektíva, hogy egy kicsit kihegyezzem a dolgot, a SIP a különböző alprogramjaiban különösen hatékony két tekintetben. Egyrészt azért, mert magas a kvótája azon forrásokból, amelyek tényleg eljutnak a kis és középvállalatokig, tehát ez egy pozitív dolog, tehát magas arányban jut el a kis és kisvállalatokhoz, másrészt pedig hatékony a megfelelő források adminisztrációjában is. Ezért az következik számomra, hogy ezt erősíteni kell a kutatási keret ugye a nyolcadik keretprogram most eltekintve a névtől nem szabad a pozitív tapasztalatokat elfelejteni, amelyeket a programokkal szereztünk, ezt erősítenünk kell. Kifejezetten felhívom erre a figyelmet, mert tudom, hogy vannak mások is a parlamentben, és itt a szakbizottságban is, akik amellett tették le a garast, hogy a programokat ne vegyük annyira komolyan, egyszerűen az összes program integrálódjék ezt nem hiszem, hogy sikere vezető út lenne, hanem arról van szó, a hatékonynak bizonyuló programokat a kis és középvállalatok érdekében tartsuk meg. Ezeket kell erősíteni. Köszönöm. Herzog kolléga. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadóként Bütikofer eh, jelentése tekintetében úgy gondolom, hogy kiváló, hogy mennyire komolyan veszi a költségvetési témákat. Nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk komoly szerepet vállaljon ezen a területen. Nem hagyhatjuk csak a pénzügyi szakemberekre az EU 2020-as célok megvalósításának a kérdéseit. Általánosságként három megjegyzésem lenne. Első, az 2012-es EU költségvetés a 2020-as célokat kell, hogy szolgálja nem engedhetjük meg magunknak, hogy 2020-ban fölébredjünk, és azt mondjuk, hogy hú, nem volt időnk, nem tudtuk megvalósítani a célokat. A verseny megindult, folyik, a költségvetésnek meg kell felelnie a 2020-as céloknak. Második általános megjegyzésem, 2012-es költségvetése, hogyha ezt lobby vagy várakozó teremnek, váró teremnek tekintjük a következő pénzügyi időszak tekintetében, akkor tudunk kell, hogy mi lesz a következő pénzügyi tervben, és a 2012-es költségvetés már abba az irányba kell, hogy elmozduljon. Gondolom, hogy a bizottság egyetért ezzel, de hát az előadó és az árnyék előadók mindenképpen. A 2012-es költségvetés egyébként az utolsó két éves időszakát öleli föl a jelenlegi több éves tervnek. Sok vállalás történt, a kifizetések kell, hogy most megtörténjenek, és meg kell, hogy tegyük, mert egyébként az EU hitelét veszti. Ezek az általános megjegyzéseim. Egyébként az előadó szinte mindent említett. Hangsúlyozni kívánom, hogy teljes mértékben egyetértek avval, hogy az európai szemeszterben aktív részt kívánunk kapni, előző témában is beszéltünk erről. Egységeseknek kell lennünk ebben a témában. Az európai szemeszter ne csak pénzügyi szemeszter legyen, hanem ipari, vállalkozói szemeszter. Talán ezeket a szavakat a jövőben is tudjuk használni. Egyetértek teljes mértékben bütik a fel előadóra ebben a témában. Meg kell, hogy történjenek a kifizetések. Végig kell, hogy gondoljuk, hogy és milyen módon kezeljük a nagyobb kutatási projektek kérdését. Az itt említették, de Galileót és másokat is említhetünk. Nem szólt feladnunk ezeket a kérdéseket. Tegnap az Innovációs Unióról volt szó, és ebben a témában az innovációs célokat megemeltük, a high-tech innovációtól elmozdultunk a szolgáltatási szektor felé, a civil társadalom felé, mindenhova beillesztettük az innovációt, de egy fillére növeltük a költségvetését. Ez azt jelenti, hogy a meglévő innovációs projektekre rendelkezés álló pénz csökkenni fog úgy gondolom, hogy emelni kell a kereteket, mert különben, hogyha a célokat folyamatosan növeljük, akkor az egyes projektekre elkülöníthető összegek szükségszerűen csökkenni fognak, és ezt nem néznénk jó szemmel, úgyhogy így kell eljárnunk. Még egy dolgot szeretnék említeni. A pilota projekteket el kell készíteni. Egy sor ilyen projekt már készül, sikeresen a tavalyiakat bevezettek, most újakat kell kialakítanunk, ha lehetséges egységesen. Én egyet fogok majd javasolni, és ez valóban abba az irányba fog mutatni, hogy néhány felújított, nyitott házra vonatkozik ez, ahol a látogatók láthatják, kézzel foghatóan megtapasztalhatják az energia hatékonysági eszközöket. Európa több részén kellene ezeket a nyitott házakat felállítani, hogy az állampolgárok bemehessenek, fölkapcsolhassák a villanyt, kipróbálhassák a bútorokat, ezt egy fontos elemnek tartom, hogyha a vállalásainkat teljesíteni akarjuk. Egyébként pedig gratulálok az előadónak. Szalakász kollega következik következőként. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy rövid leszek, angolul fogom elmondani. Eh, and really not, not so much eh, left for me to, to... Hát igazából nem is kell már sokat hozzátennem. What was told by teljes mértékben egyetetek azzal, amit elmondott a jelentés, készítőnk, illetve amit elmondott Herzog asszony is hiszen ugyanazokat hangsúlyozták, amelyek nagyon fontosak a, a szakbizottságunk számára, a fenntartható fejlődés, a 2020-as stratégia, a keretprogram, amelyel vére lehet hajtani a KKV-kre vonatkozó intézkedés csomagot. De mivel már beszélek, szeretnék hozzátenni néhány dolgot. Néhány dolog kimaradt ebből a tervezetből. mint például az információs vagy kommunikációs technológiák, energiainfrastruktúrák, stratégiai, energiai, technológiai tervezés, amelyről az elmúlt évben beszéltünk. Miért maradtak ezek ki? Azért, mert hogyha megállapítettük volna ezeket a kulcsfontosságú területeket és más kulcsfontosságú területeket, akkor ki kellett volna hagynunk sok dolgot, és így negatív jelzést küldtünk volna. Ezért majd itt szeretnék módosítót benyújtani ehhez a véleményhez lehet, hogy csak megemlítés szintjén, mert hogyha már megérkeznek a valós adatok, akkor azokról fogunk beszélni. Végezetül pedig a hatodik cikke a véleménynek. Szerintem erről már beszéltünk, és beszélni is fogunk el, hogyha megérkeznek az adatok. Még egy dolgot, szeretnék hozzátenni egy másik szemszögből. Beszéltek a nagy projektekről. Ezeket nagy felelősséggel kell kezelni, mert óriási összegű kiadások vannak itt. Az ITER-t nem említették, a Galileót megelmítették, de az iterre sem felejtjük el természetesen. Más Európában már régóta sokat költünk, tehát hogyha ezek a projektek nem lesznek sikeresek, akkor el fogjuk veszíteni ezeket az összegeket. Tehát Mindenképpen azon kell lennünk, hogy ezek a projektek sikeresek legyenek, mert ez a mi felelősségünk. Ezekről kell majd a jövőben vitázni, akkor, amikor az igazi számolatok már megérkeztek, hiszen akkor majd tudjuk majd pontosabban azt, hogy hogyan változtatja meg a bizottság a véleményét a múlt évhez képest, illetve a tanács mit gondol majd erről, és mi jobban ki tudjuk alakítani a véleményünket ezen kérdésekről, és teljes felelősséggel fogjuk ezt megtenni majd. Köszönöm szépen. Ennyi talán elég is lesz. Dankeschön, kollége Bütikofer. Bütikofer kolléga, szeretne még reagálni? Nagyon röviden, elnök úr. Először is azt hallottam, a főjelentés raportőrjétől a budgetben, a Költségvetési Szakbizottságban, hogy készek arra, hogy az itt szereplő pontokkal foglalkozzanak, bevegyék, figyelembe vegyék, és köszönöm szépen a két kolléga megjegyzését, megjegyzéseit. Igazat adok önnek, hercogasszony, mint legutóbbi évben ön is tette, a PAPP-t elő kell készíteni, meg kell tenni, és hozzá is állok, neki látok ennek, miközben nagyon bízom abban, hogy idén talán sikerül egy rövidebb listát összeállítani, hogy a végrehajtás esélye a projektek vonatkozásában jobb legyen. Amit pedig Ön mondott Zaudákas úr az ICT-vel, az Energy Infrastructure kérdésében igazat adok, szkeptikusabb vagyok a SED plennel, a SED tervvel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy van lehetőség arra, hogy ezt a tervet a hipotetikusan számszerűsített céljaival az EU költségvetéséből finanszírozzuk a SZET terv akkor finanszírozható csak, hogyha a tagállamok kézbe veszik az idevágó pénzeket. És hát ez a realitás. Szerintem ne kerüljük ki ezt a realitást, ne legyenek csalfa reményeink azért, hogy a, ezt összekössük a, az EU költségvetésével 2012-ben nem hiszem, hogy ez működőképes, ebben nem értünk egyet egészen, de különben igazatotok abban, hogy további címszavakat itt még szerepeltetni kell. Köszönöm szépen. Május harmadik a 12 óra a határidő a módosítókhoz. A 24-es rendi pont következik. Intézményközi párbeszéd a szabályozási ügynökségekről. Ez egy olyan téma, amely nagy jelentőséggel bír szerintem. Chichester kollégát küldtük ebbe a munkacsoportba. Azt kértük tőle, hogy számoljon be erről. Szerintem annyira fontos az ügy, hogy kár, hogy nincs több itt kolléga, mert ez nagy hatással lesz a, nem csak a mi munkánkra, hanem az egész Európai Parlament munkájára. Hálás vagyok Charlesnak, hogy dolgozik ebben a munkacsoportban, és másodszor azért is, hogy most egy időközi jelentést, egy köztes jelentést hallunk. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Talán zárt ülés kéne folytatnunk, akkor viszont mindenki akarná tudni, hogy mi is hangzik itt el. Ki tudtam nevezetetni magamat ebbe a munkacsoportba a frakcióm segítségével, de ezt azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy a szakbizottságunknak fontos érdekei kapcsolódnak egy sor ügynökséghez, kettő pedig különösen engem is érdekel, az ESA és az ENISA. Némi háttérinformáció ezzel kapcsolatban. Ugye ez az utolsó napi rendi pontunk, elnök úr, úgyhogy nem fogok túl sokat beszélni. Amikor már elege van belőlem, akkor kérem jelezze. Háttér. A folyamatot kettő évvel ezelőtt, 2009. márciusában állítottuk föl. A három intézmény megállapodott arról, hogy intézmény közi párbeszédet indít a szabályozó hatóságok témájában a jelenlegi helyzet értékelésével, és az ügynökségek munkájának a javítását célzó javaslatok felállításával felállt a munkacsoport feladata az volt, hogy egy sor kulcsfontosságú témával foglalkozzon, amelyet az intézmények határoztak meg. Ebben benne voltak az ügynökségek szerepe és helyzete az EU intézményi képben, ezen ügynökségek felállítása, struktúrája és működése, a költségvetési támogatással, ellenőrzéssel és az menedzsment kérdésekkel együtt. A parlament munkacsoportja öt tagból áll, Haugasszony, a Szocialista Frakció és Költségvetési Bizottságból, ő az elnök, Grassler asszony, szintén Költségvetési és Költségvetési Ellenőrzési Bizottságból, Néppárti Frakció, persze ezt tudja elnök úr, Jensen asszony, Alde, jó magam az ECR-től, Lambert asszony a Zöldektől, és Messerschmitt úr az EFT-től bár azt hiszem, hogy őt nem is láttuk az üléseken. Körülbelül havonta találkozunk itt a parlamentben, és végig gondoljuk a végig tárgyaljuk azokat a háttérinformációkat, egyébként hatalmas mennyiségű háttérinformációkat, amelyeket a személyzet előállít számunkra. A három intézmény között ritkábbak az ülések. Sefcovics biztos a, a vezetője a témának a bizottság részéről. Természetesen van egy technikai, személyzeti csoport, szakértői csoport is rendkívül sokat dolgoznak. Ők készítik elő az üléseket. igazából négy konkrét témával foglalkozunk. Helyzet, a gyakorlat, kritikus témák, lehetséges megoldások, a meghatározott problémák megoldására, és lehetséges végrehajtási módok a megold- javasolt megoldások tekintetében. Ugye eléggé optimisták vagyunk a e tekintetben. Minden esetre az ügynökségek felállítását vizsgáljuk, a székhelyüket, a vendéglátó ország szerepét, a vezetőséget, igazgató kinevezését és az administratív támogatást. Részletinformációkat is tudok ezekről adni. A lényeg, hogy arról beszélünk, hogy érdemes közös megközelítést alkalmazni. Az ügynökségek éveken keresztül fejlődtek, adhok módon, és ezekre a tagállamok többféle módon tekintettek, mint például az ENISA tekintetében én voltam a szakbizottság előadója, és akkor fel tudtam mérni ezt a helyzetet. A tagállamok még a nemrég is tartózkodtak attól, hogy meghatározzák, hogy konkrétan az ügynökségek hol is helyezkedjenek el, hol legyen a székhelyük. Ez kapcsolódik némi, némileg a nemrég fölmerült pénzügyi testületek kérdéséhez is, ahol a parlamentnek is volt szava. A munkacsoport tekintetében én úgy gondolom, hogy a parlamentnek beleszólása kellene, hogy legyen abba a folyamatban, hogy hol legyen az ügynökségek székhelye. Hiszen javas, azt javaslatom a tanácsnak, hogy így talán a tanács el tudná kerülni azt a nehézséget, amikor bizonyos ügynökségeknél ez nehézségekbe ütközik. A mivel a munkacsoportban is benne vagyok, meg az Enizának az előadója voltam, ezért igazán közelről tudom követni ezt a problémát. Az Enizát sokszor emlegetik olyan példaként, olyan ügynökségként, amelyre oda kell figyelni, hiszen problémás volt a székhelyválasztás az Enizánál. Először is az ügynökség felállítása. Arról folytatjuk a vitát, hogy legyenek-e közös kritériumok, a felállítás, ünökség felállításának a módjára vonatkozóan. Megpróbáltunk mi néhány közös kritériumot meghatározni, legalábbis a megközelítés tekintetében, hogy például az teljes munkaidős igazgató kinevezésére vonatkozóan mi támogatjuk a bizottság véleményét, vagyis hogy a bizottság legyen ezért a felelős, mindaddig, amíg teljes üzemben be nem indul az ügynökségnek a munkája, és amíg a megfelelő folyamatok föl nem állnak a igazgató kinevezése tekintetében a tanács, természetesen, és ezzel nem is csodálkozunk, nem így gondolja. A székhely és a vendéglátó országnak a szerepe, ezek a legérzékenyebb és legnehezebb aspektusai valószínűleg a helyzetnek. A tagállamok egymás közt döntést hoznak arról, hogy egy ügynökséget hol állítsanak fel. És just retour elveket alkalmaznak, vagy pedig úgy is mondhatnám, hogy folyik az egyezkedés, hogy ki melyik ügynökséget kapja meg. Az egyik, van olyan tagállam, amelynek három ügynöksége van, hát ez nagyon nagy lelkű lehetőség. Aztán a vendégülfogadó ország és az ügynökség között is egy bizonyos megállapodásra van szükség, hogy mit biztosít az ország. Ez is problémát okozhat. Jelenleg folyik arról a megbeszélésünk, hogy legyenek -e egyáltalán közös kritériumok arra vonatkozóan, hogy a ország, a székely szerinti ország mit kell, hogy biztosítson. Ahogy mondtam, arról is megy a vita, hogy miről, hol kelljen döntést hozni, hol legyen a székhely. És ehhez sok minden kapcsolódik, hogyha ösztönözni akarjuk a szakértőket arra, hogy bizonyos távoli uniós országban dolgozzanak, akkor meg kell néznünk, hogy mire van szükségük. És ez nem csak egy jó fizetést jelenthet. Az ügynökségeknek van egy struktúrája, egy igazgatósága, folyik a megbeszélés arról is, hogy hány tagú legyen az igazgatóság, hogy történjen a kiválasztás, a bizottságnak milyen szerepe legyen a tevékenységükben, hogy a bizottságnak legyen egyáltalán joga, vétójoga az igazgatósági döntések tekintetében most folyik erről is a megbeszélés. Vannak olyan ügynökségek, amelyeknek van igazgatósága és szakértői bizottsága is, ami nagyon nagy számú, legalábbis a személyzet számához képest. Következő téma, amivel foglalkozunk, közös kritériumok felállítása az igazgatóság kivála- igazgató kiválasztására vonatkozóan. Kulcsfontosságú szerepe van az igazgatónak, hiszen ő biztosítja a kapcsolatot a ügynökség napi munkája, az igazgatóság között, és természetesen a tagállami parlament között. Van olyan vélemény, hogy tehát vannak már elképzelések, hogy a kiválasztásnál mit kell figyelembe venni. Mostanáig az történt, hogy kiválasztottak egy igazgatót, aztán jöttek jelöltek más véleményt képviseltek, és akkor a, a kiválasztó bizottságban a, a, mi úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek nagyobb szerepe kéne, hogy legyen. Minden esetre meg kell vizsgálni, hogy ez hogy történhet meg. De itt is úgy gondolom, hogy a tanácsnak el kéne, hogy ismerje, hogy a parlamentnek, ugye a Lisszaboni szerződés követően fontos szerepe van, mint biztonsági rendszer garantálásában, hiszen a, ez, ez az az intézmény, amelynek ez a feladata, és a parlamentnek segítenie kéne a tanácsot abban, hogy ne merülhessenek föl nehézségek. Tehát ennyit szerettem volna mondani az igazgató kinevezéséről. Most egy sor találkozót szervezünk, ahol megpróbáljuk lefolytatni ezeket a megbeszéléseket, és némi következtetést felállítani. Ez még nem történt meg, elnök úr. A munka folyik. remélhetőleg őszre megáll megoldásokat fogunk találni, és ezeket közé fogjuk tenni, ezeket aztán el is lehet fogadni. Akár a probléma persze az, hogyha föl is tud, állítunk közös kritériumokat a jövőre vonatkozóan, már most is van 32 ügynökség mindenféle formában, és hogyha ezeket visszamenőleg módosítani akarjuk, hát az, hogy úgy fogalmazzak, jelentős kihívást jelentene, nehéz lenne, sőt lehet, hogy lehetetlen lenne, ha egyáltalán van bármi, ami lehetetlen. ezt meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán visszamenőleges hatályú javaslatokat föl fogunk állítani. Elnök úr, ez a helyzet, szívesen válaszolok kérdésekre, szívesen folytatok párbeszédet azokkal a bátor kollégákkal, akik itt maradtak az utolsó napi rendi pont megvitatására is. Köszönöm szépen ezt, és a titkárság is elmondta már, de lehet, hogy te is tudsz segíteni, hogy elküldj egy listát a kollégáknak, hogy milyen ügynökségek vannak, hol van a székhelyük, mennyi pénzt kapnak, és mennyi munkatársuk van. Nem kell minden részletről tudni, de egy ilyenfajta lista nagyon érdekes lehetne, mert eh, azt sejtem, hogy túlságosan könnyelműek vagyunk akkor, hogyha egy új ügynökséget hozunk létre, de hogy hova fog már ez fejlődni, és hogy hogyan bánunk a pénzügyi eszközeinkkel, meg kell vizsgálni, ez mindez hatékonyan történik-e ez már két olyan fontos kérdés, amelyről beszélni kell, milyen a demokratikus ellenőrzés, milyen az eredmény ezeknek az ünökségeknek, mennyibe kerülnek, csak így lehet eljárni, vagy lenne más módja is annak, hogy elintézzük azt, amit el kell intézni. Osztozom a véleményedben, tényleg szinte egy automatizmus jött most már létre, és nem igazán kötődik ez magához a lényeghez. Én is észrevettem azt, te is utaltál arra, és csak egy példa volt az Eniza, hogy amint konkrét vitára kerül sor konkrét helyen, akkor a vita nagyon érzelemmel teljessé válik, és intenzíve. Örülök annak, hogy beszéltél erről. Érdekelne engem, lehet, hogy csak nem hallottam, mikor lehet arra számítani, hogy konkrét eredményeket kapunk? Van -e egy valamilyen fajta ütemterv, és az, amely alapján majd meg kell hozni a döntést. Ez nagyon érdekes kérdés van a számomra. Nem akarom elvenni az időt másoktól, ha esetleg valaki szeretne kérdést feltenni, de hogyha nem, akkor talán Charles meg tudna válaszolni ezt az egyetlen kérdést. Igen, elnök úr, úgy vélem, hogy a cél az az, hogy az év végére, tehát 2011 végére elvégezzük a munkánkat. Az ütemtáv szerint lesznek még találkozóink a nyár, illetve az ősz folyamán. Ezek belső találkozók, illetve három oldalú megbeszélések lesznek. De ahogy ön is tudja, itt egy kívánság nem ugyanaz, mint annak teljesítése, de hát ez a célunk. Gut, dann bedanke ich mich herzlich. Köszönöm, további hozzászólás nincs, akkor ezt a napi rendi pontot is bedekeztetem. Köszönöm szépen, és a maradó kollégákat felhívom arra, hogy 12.30-kor újra találkozni akartunk rövid időre, mert fontos, hogy tisztességesek keretek között a titkárság eddigi főnökétől elbúcsúzunk. Ez egy gyors döntés volt, váratlan döntés volt, és örülnék, ha egy néhány kolléga tényleg eljönne. Tehát azt kérem, hogy akik itt vannak, most már nem menjenek el. Abban bízom, hogy a jelen nem lévők közül egy néhányan majd visszajönnek. Köszönöm erre a hétre, Charles, parancsolj! Szerettem volna ellenőrizni, hogy ezt az eseményt a termen kívül is lehet követni? Igen, köszönöm. For, before. Itt a terem előtt, igen, ott találkozunk. Hurrá, hurrá! Hát nem sokat spórol, de hát becsüljük meg a kicsit is, nem? Bütikofer, ez nem, nem, nekem annyira nem tűnt fel igen, hogy ez milyen hülyeségeket beszél. Állandóan ilyen izéket, ilyen, ilyen szlengesedik, és ilyen, nem is tudom, hogy mit akar mondani azzal a képpel, amit használ. Ezt nem értik.